Kollégák, elkezdhetjük-e az ülést, kérdezi az elnök asszony. Látom, hogy Janine bólogat, úgyhogy akkor kezdjük is el. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. We seem to be a bit uh, en petit comité this morning. Úgy tűnik, hogy egy kis bizottság vagyunk itt ma reggel. Nem tudom, hogy még mindig az emberek ünneplik a Lisszaboni szerződés érvénybelépését. Lehet, hogy inkább át kéne telepednünk a bárba, és mindenki ott iszogathatná a pesgőjét ülésezés közben. Jól tudom, hogy különböző vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy a Lisszaboni szerződés mennyire kívánatos, de őszintén mondom, hogy én magam személy szerint nagyon örülök, hogy érvénybe lépett a szerződés, és Európa így egy új időszakot kezdhet meg, amikor sokkal átláthatóbb módon működünk, és szerintem a demokrácia és az átláthatóság olyan szempontok, amelyeket mindannyian osztunk. Kedves kollégák, számos javaslat érkezett a napirend megváltoztatására. Először is, és ez engem egyébként kifejezetten bosszantott, ugyanis azt mondták, hogy a Lisszaboni szerződésről szóló vitát holnapra tegyük át, mert hiszen az Európai Bizottság úgy fest, még nem készült fel, illetve még nem zárta le azon témák listáját, amelyeket együtt döntésben fog tárgyalni. Ezt egy kicsit, ez egy kicsit meglep engem egyébként, be kell valljam. Mert hát nem arról van szó, hogy illetve hát ma reggel arra ébredtünk, hogy ott volt az összes újság, vagy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, úgyhogy nem értem, hogy most akkor december 1-én talán a Lisszaboni szerződés keretén belül megtörténő együttműködésünk akár végleges is lehetne, de hát attól tartok, hogy holnapra tesszük át ezt a vitát. Minden esetre azt remélem, hogy az Európai Bizottság részéről eljött valaki, és ezt meg tudja erősíteni, hogy holnapra megkapjuk a listát az Európai Bizottságtól, de még az ülés kezdete előtt. Ezt meg tudják nekem erősíteni? Nem tudják? Kérem az Európai Bizottságot, hogy magyarázza meg, miért kell elhalasztani a vitát, hogyha holnapra se lesz meg a lista. What I can say is that... Bizottság. Holnap itt leszünk mindannyian, de a listánk még mindig nincs meg, ezeken a témákon még mindig dolgozunk, úgyhogy jelen pillanatban ez a helyzet, tehát a jogi szolgálattal is még folynak a vitáink. Elnök, hát azt gondolom, hogy akkor sok választási lehetőségünk nincsen, de el kell mondanom, hogy ez egészen elképesztő. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehetett ezt időben elkészíteni. Hát jó, akkor ennyi akkor a következő változásokat javasolták a napi rendtervezethez. A mai napi rendünkre fogjuk fölvenni a menekültügyi csomagról szóló vitát, 13-18-as pont, és a napirendről akkor levesszük azt az állásfoglalási indítványt, amely a dokumentumokhoz való hozzáférésről szól és a következő két pontot fogjuk fölvenni a napirendre. Az egyik Diaz de Mera úr jelentése, de őt nem látom még itt. Ez a bevándorlási összekötő hivatalnokok hálózata. Ma lesz ez a vita, 11.15-től, illetve a Swiftről szóló vitát holnap reggel 10 órakor fogjuk megtartani, mert talán mindannyian tudják, nagy sajnálatunkra, vagy legalábbis az én sajnálatomra. A tanács úgy döntött, illetve tegnap döntött a Swiftről, csak néhány órával azelőtt, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett volna, és úgy tudom, hogy legalább két ország tartózkodott, és hát őszintén gratulálok nekik ehhez. A saját javaslatomat is hozzátenném ehhez, hogyha megengedik. Szerintem jó lenne, hogyha a tanásról egy magyarázatot kapnánk, illetve a bizottságtól szintúgy, arra a helyzetre vonatkozóan, hogy a PNR megállapodások hogyan állnak az Egyesült Államokkal. Ezt egyébként nem ratifikálta még valamennyi ország, úgyhogy jelentős értetlenség van azzal kapcsolatban, hogy mi is pontosan a jogi helyzet. Ha jól értelmezem, ezt mondta egyébként a jogi szolgálat a korábbiakban, hogy ha csak nem ratifikálják ezt a megállapodást, azt akár úgy is tekinthetjük, mintha nem létezne. Úgyhogy egy jelentkezőt láttam a napi rendel kapcsolatban, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt frakciónak nevében szeretném elmondani, hogy mi is mennyire megrökönyödtünk, és ezt kérem vegyék jegyzőkönyvbe, azzal kapcsolatban, hogy hogy a Lisszaboni szerződés mekkora horderejű. Nem tudjuk ezt a mai első ülésünk alkalmával megtárgyalni. Köszönöm, hogy ilyen nyíltan beszélt erről, hiszen valóban meglepő, hogy nem tudjunk ma erről eszmét cserélni. Jó volna hallani ennek a hátteréről, hiszen nem tudjuk másként értelmezni ezt a helyzetet, mint azt, hogy nem veszik figyelembe az Európai Parlamentet, nem kellő tisztelettel fordulnak felénk, amit elvárhatnánk parlamenti képviselőként, illetve intézményként az új játékszabályok szerint a Lisszaboni szerződés értelmében. Súlyos kritikával illetem én is ezt a ö, helyzetet, és köszönöm, hogy szólt erről. A második dolog, amit elmondanék, Üdvözlöm, hogy az elnökség a SWIFT-et a napirendre tűzte. Szeretném ezzel kapcsolatban azt javasolni, hogy az elnökség tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az eszmecsere alatt a parlament jogi szolgálata is képviseltesse magát, aki a ki a parlament jogi aspektusait ismerve pontosan szemléltetni a helyzetet. De a tanács és a bizottság is képviseltesse magát, aki elmagyarázza, hogy az eljárás a bizottság és a tanács szempontjából hogyan alakul. Nem akarok itt most tartalmilag részletekbe bocsátkozni, hiszen holnap úgy is beszélünk erről. Mégis szerettem volna világosá tenni, hogy nagyon alapos vitát kell folytatnunk arról, hogy mi legyen a pontos eljárás, az új feltételek között, amelyeket tulajdonképpen ránk szuszakoltak, és ez nem jó példa. Um, yes, you, Igen, köszönöm szépen, Stresszer úr. Teljes mértékben egyetértek megjegyzéseivel, és figyelembe veszem javaslatait. Természetesen a szakbizottság elnöksége nevében ezeket továbbítani fogom az Európai Parlament elnöke felé. Úgy tűnik, tehát, hogy a bizottság nem készült el december 1-ére. Én egyébként azt feltételezem, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata jelen lesz a SWIFT vita során, és ha egyetért ez a szakbizottság, akkor a holnapi napi rendhez szeretném hozzáfűzni, hogy a PNR megállapodásról is szeretnénk egy pontosítást. Reméljük, hogy írásban kapunk valamilyen magyarázatot ma estig, vagy holnap kora reggelig, ugyanis december 1-én, hogyha ez igaz, hogy a PNR megállapodás továbbiakban nem érvényes, de arról tudnunk kell, ugyanis illegálisá válik az adatok továbbítása. Akkor mindenki egyetért ezekkel a változtatásokkal? Megjegyzés nincsen. Yes, uh, on, on the um, speaking of Lisbon, on the bright és ami pedig Lisszabont illeti, és ez már egy kicsit vidámabb téma, ma este fél hétkor az ülésünk végén López úr, a bizottság elnöke, meghív mindenkit egy italra, hogy megünnepelhessük a Lisszaboni szerződés érvénybelépését, és remélem, hogy azokkal is tudjuk poharunkat emelni, akik annyira nem örülnek ennek a témának. Legalább kocinthatunk velük. Aztán kérdezném, tehát szeretném kérni, hogy támogassák azt a koordinátori javaslatot, hogy Klász úr független képviselő legyen a jelentéstevője annak a jelentésnek, amelynek témája Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységében. Nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk. Aztán nézzük most a menekültügyi csomagot, azt a vitát, amelyel elvileg holnap délelőtt foglalkoztunk volna. Ez a 13-as, 18-as napi rendi pont. És azzal fogjuk kezdeni, illetve várjanak egy kicsit, öt jelentésről van szó. Okay. Um, I suppose it's in the, the um, overall mood of joy and... Azt hiszem, hogy mindenki, illetve, bocsánat, valószínűleg a nagy örömködés miatt keveredtem el itt a jegyzeteim között. Először is egy felülvizsgálat értékelést kapunk a Dublini rendeletről, az Eurodacról és úgy tudom, hogy ezt a tanácstól fogjuk meghallgatni, ezeket a témákat, ezeket a felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket. Nem tudom, hogy ki fog szólni a tanács részéről. Tessék, uram, parancsoljon! Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy röviden beszámolhatunk arról, hogy mi az aktuális helyzet azokkal a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, amelyekről a svéd elnökség alatt folyt a vita. Elnézést azért, hogy egy kicsit váratlanul ért most a felkérés, hogy ezzel a témával kezdünk, de hát persze örömmel rátérek rögtön akkor annak az ismertetésére, hogy mi is a helyzet. Tegnap a tanácsban, a miniszteri tanács ülésén napirenden szerepelt a helyzet értékelése, a menekültügyi dossziéval kapcsolatban, és elhangzott egy prezentáció egy újonnan benyújtott javaslatról, amelynek a tárgya egy irányelv és egy eljárási irányelv, a bizottságbeli kollégák gondolom majd ki tudják egészíteni azt, amit elmondok erről az új kezdeményezésről, hiszen ez most érkezett a bizottságtól, egy nagyon új javaslat, és még nem keveset tudunk róla, nagyon kevés megbeszélés folyt erről a tanácsban. Úgyhogy, ha megengedi elnök asszony, akkor abban a sorrendben haladnék, amit itt a napirenden találtam és ezért a menedékérők befogadására vonatkozó szabályokkal kezdeném. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy biztosítsuk a menedékkérők befogadásával, a menedékkérelem befogadásával kapcsolatos magas minőséget, a nemzeti szabályok harmonizálására való törekvést, és hogy elkerüljük a másodlagos mozgásokat. Másodszorban, már a cseh elnökség alatt volt tárgyalás, és természetesen a svéd elnökség azután erre a munkára épített, és folytatta ezt a munkát. Elég nagy volt az egyetértés, de azért voltak olyan rendelkezések, amelyekről még folyik a vita. Mindenek előtt ami az őrizetben tartás kérdését illeti, az utánunk erőpiachoz való hozzáférés kérdése és a családtag definíciója, még vitatott kérdések. Tudjuk, hogy azzal a véleményel összhangban, amit a parlament elfogadott, több olyan kérdés van, ahol Szintén még eltérések vannak a parlament véleménye és a tanács véleménye között. Itt megint csak a munkaerőpiaci kérdések, azután a menedékkérők őrizetben tartása, a fő vitakérdések. A Dublini kérdésre áttérve, a munkacsoportok ezzel is foglalkoztak, és a még nyitott kérdések körébe tartozik megint csak a családtag, family member definíciója, azután az transfer ideiglenes felfüggesztésének, tehát az átadás ideiglenes felfüggesztésének a kérdése, az hogy milyen kritériumok alapján kell meghatározni a felelős tagállamot, tehát melyik tagállam felelős a kérelem elbírálásáért, a nemzetközi védelem biztosításáért, azért azután az átadási döntések, határozatokkal kapcsolatos jogorvoslat kérdése, az őrizetben tartás, valamint az általános elveket tartalmazó fejezetben a, az a kérdéskör, hogy milyen garanciákat kell nyújtani a nemzetközi védelemre jogosult személyeknek. Tovább haladva a napirenden az Eurodak a következő napirendi pont. Itt azért már be tudok számolni a jelentős előrehaladásról is. A még nyitott kérdések száma elég kevés. A legfontosabb nyitott kérdés természetesen a információhoz való hozzáférés kérdése, tehát a bűnöző szervek hozzáférhetnek-e az Eurodakhoz mi a bizottság javaslatát illeti, hogy az adatok megőrzésének az idejét csökkentsük, e, tehát a szabálytalanul az EU területére érkező harmadik országok beliekre vonatkozó adatokat most már nem két, hanem csak egy évig kellene megőrizni a e, javaslat szerint, és e, itt még megvan ez a két opció, tehát hogy két év vagy egy év. Akkor ennyit szerettem volna elmondani a befogadási kritériumokról, az eurodakról, nem tudom, hogy többi témáról is most szóljak-e. Jó, akkor úgy értelmezem a hallgatást, hogy röviden áttekinthetem azt is, hogy hol tart a munka a e, menekültügyi támogatási hivatal, illetve a közös e, áttelepítési program kapcsán, de átadom, ahogyan éreztem, majd a szót a bizottságbeli kollégámnak. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalról annyit tudunk, hogy született egy megállapodás, egy előzetes megállapodás a parlament és a tanács között, és ebben a szakbizottságban, és ezt már tudomásul vették. Emellett még be tudok számolni egy tegnapi tanácsi ülésről, ahol is egy politikai megállapodás született arról, hogy hol legyen ennek a hivatalnak a székhelye. Megegyeztek a miniszterek abban, hogy Valettában lesz a székhely. Lavalettában. Ami az EU közös áttelepítési programját illeti, a tanácsban legalább kétszer folyt már erről vita, és haladunk a megállapodás felé az alapelvekkel kapcsolatban. A, az áttelepítési programok kapcsán. Az elnökség informálisan felvette a kapcsolatot a kijelölt parlamenti jelentéstevővel, a Önök Szakbizottságának a tagjával, és majd ennek a, ezeknek az informális konzultációknak az alapján dolgozunk tovább. E, természetesen majd ez a szakbizottság készít egy jelentést, e, mivel a svéd elnökségnek fontos volt ez a dosszié, prioritás volt, hogy előre haladjunk megpróbálunk informálisan együttműködni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy jobban, gyorsabban tudjunk előre haladni, és össze tudjuk hangolni a parlamenti szakbizottság illetve a parlament, valamint a tanács és a bizottság nézetét. Ennyit szerettem volna a tanács nevében elmondani, és természetesen válaszolok örömmel kérdésekre. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy az egyik raportőr kért szót. Megvárja, amíg a bizottság is elmondja a magáét, Zsanin. Jó, akkor először a bizottságot kérnénk arra, hogy tartsa meg a beszámolót, utána kap szót a jelentéstevő, és utána megnyitom a vitát. Akkor a bizottság a szó. Csak szeretnék valamit tisztázni, mert az új javaslatokról még nem beszélünk, csak a meglévő javaslatokról szeretnék szólni, vagy tudok beszélni. Tehát, hogy hol tartunk most, erről tudok beszélni, nem az új javaslatokról. Hát úgy tudom, az kérés az volt, hogy az új javaslatokról szóljon, ezeket mutassa be. Hát több napi rendi pont van, akkor mindenről most kell beszámolnom. Jó, mindenek előtt szeretném kiegészíteni azt, amit az elnökség elmondott arról, hogy hol is tart a helyzet a jelenleg futó, már egyeztetés alatt álló javaslatokról. Ahogyan az elnökség is elmondta, a tárgyalások a tanácsban nem könnyűek ami a befogadási szabályokra vonatkozó irányelvet illeti, valóban nagyon nehezek voltak a viták, és mi kevésbé vagyunk optimisták, mint az elnökség. Mert nagyon jelentős, szignifikáns különbségek vannak a bizottság javaslata, amit egyébként a parlament támogatott a májusban elfogadott véleményében. A parlament valóban a, szinte a bizottság összes módosító javaslatát eh, támogatta. Eh, tehát nagy a különbség a eh, bizottság javaslat és a tanács vélemények között. Jelenleg zajlanak a viták, és mert hát az új biztos fog eldönteni, hogy hogyan lépjünk tovább ezzel a dossziéval, hogy vajon új módosító indítványokat, javaslatokat benyújtunk el, de ez még mind nem dőlt el. Majd az új biztossal kell ezeket a kérdéseket átbeszélnünk hiszen kicsit előre kell tudnunk tekinteni, máskülönben egyáltalán nem tudunk majd tovább lépni ami a Dublin rendeletet illeti. Elég sok a nehéz kérdés, amelyeket az elnökség felsorolt, de még zajlanak a tárgyalások, egyeztetések, az svéd elnökség alatti utolsó munkacsoporti ülés ezen a héten csütörtökön lesz, és hát még van lehetőség további vitákra, és azt azért elmondhatom, hogy elég lassan lépegetünk előre. Az Eurodak rendelet kapcsán, ahogyan tudják, itt két fontos kérdés jutott zátonyra, az egyik a menekültügyi kérdés, és hát ezzel kapcsolatban tulajdonképpen a tanácsban egy jó konszenzus született, és parlamenttel is elég jól tudtunk előre haladni, de másrészt ott van egy új problémás kérdés a bűnüldöző szervek hozzáférésének a kérdése az eurodak adatokhoz. És azután a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének természetesen nagyon fontos hatása lesz a harmadik pilléres jogalkotási javaslatokra. Ez hát ugyanis ugye most már okafogyottá vált, eltűnt ez a pillér. És most a bizottságnál azon gondolkozunk, hogy hogyan tudunk ezekkel a dossziékkal tovább lépni. Tehát még folynak a viták, és nincs még végleges álláspontunk ezt a kérdést is. Majd az új biztossal kell áttekinteni, hogyha munkába lép majd a jövő év elején. Ennyit tudtam elmondani a jelenleg futó az asztalon lévő javaslatokról. A menekültügyi eljárás irányelvre rátérve, ahogyan tudják, a bizottság két javaslatot nyújtott be október 21-én. Az egyik a menekültügyi eljárási irányelv és a kvalifikációs irányelv módosítása. Ez volt még az a két elem, ami hiányzik a közös európai menekültügyi rendszer második szakaszából. Ezzel a bizottság most már a saját feladatát elvégezte, a teljes építmény elkészült, az új közös menekültügyi rendszer minden eleme a helyén van, ahogyan ezt a bizottság a 2008-ban elfogadott szakpolitikai tervében is előirányozta. A menekültügyi eljárás irányelvre rátérve, itt a fő cél az, hogy magasabb védelmi szintet és magasabb harmonizációs szintet biztosítsunk. Szeretnénk a tagállamok közötti különbségeket csökkenteni, és így szeretnénk tovább lépni afelé, hogy egy közös eljárási rend alakuljon ki, ahogyan ezt a hágai program előirányozta egyszerűsítés, áramvonalasítás az eljárások kapcsán a legfontosabb célok, azután különösen az elsőfokú döntések minőségének a növelése és a visszaélések megakadályozása a fő célok. Biztosítani kell a koherenciát a döntési gyakorlattal, az ugye a Luxemburgi, az Európai Bíróság, mint az Emberjogi Strasburgi Bíróság döntéseivel a koherenciát meg kell teremteni. A javaslatok között nagyon fontos egy, egy egyszerű eljárás bevezetése, azaz minden a kérelmet egyszerre kell megvizsgálni a menekültre vonatkozó definíció és a kvalifikációs, a besorolási irányelv kritériumai alapján. A módosításaink egyik eh, lényege, hogy különbséget kell tenni meredékkérők és egyéb bevándorlók között egy nagyon gyors eljárásban tudjuk, hogy mi a helyzet a határokon, ezért nagyon fontos, hogy a védelemmel kapcsolatos szabályok megszülessenek. Három nagyon fontos eleme van ennek. Az első az, hogy a menedék kérő a kérelmet az illetékes hatóságnál minél előbb benyújthassa. És a hatóságoknak 72 órán belül el kell intézni az összes formalitást, azaz regisztrálniuk kell a kérelmet. Ez rendkívül fontos. A másik dolog, a határőrök és a bevándorlási tisztviselők kerülnek először kapcsolatba a nemzetközi menedéket kérőkkel, és ők nekik őket, őket képzésben kell részesíteni éppen ezért, hogy hogyan bánjanak, vagy mi a teendő. A következő kérdéskör, hogy azon a ponton, ahol belépnek, a menedékkérők hogyan alakítsák ki az befogadó állomásokat. Az eljárási garanciákkal kapcsolatban eh, szeretnénk eh, az alapvető garanciákat eh, biztosítani. Elsősorban azt, hogy minden kérelmezőnek legyen lehetősége személyes elbeszélgetésre. Lehetőleg ez, ez egy lehetőség bizonyos körülmények között. Másodszorban egy plusz garanciákat szeretnénk bevezetni a különösen sebezhető csoportok számára, ilyen például a kínzások vagy a szexuális erőszak áldozatai, ilyen csoportok, és ingyenes jogi tanácsadást szeretnénk biztosítani a bírósági eljárás első szakaszában, az első fokú eljárásban. Nagyon fontos az, hogy a frontloadingot biztosítsuk, azaz, eh, hogy a döntések minősége az első fokon, az első lépésben javuljon, hogy nagyon robosztus, biztos, biztonságot nyújtó döntések, határozatok szülessenek, akkor talán kevesebb lesz majd a feleviteli eljárás során megváltoztatott eh, elsőfokú határozat. Azt hiszem, fontos megemlíteni, hogy egy hat hónapos határidőt is bevezettünk, az elsőfokú eljárást hat hónapon belül le kell zárni. És véleményünk szerint ez lehetővé teszi, hogy azok, akiknek valóban szükségük van a védelemre, érvényesíthessék a jogaikat a kvalifikációs irányjel, alapján, és ne kelljen hosszú ideig várniuk és ugyanakkor ez lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy azok, akik nem jogosultak, vagy akiknek nincs szükség a védelemre, azokkal kapcsolatban gyorsan lehessen lépni. És végül a biztonságos származási országgal kapcsolatos szabályokkal foglalkozunk. Létezik egy olyan rendelkezés, ami lehetővé teszi, hogy elfogadjunk egy közös listát, hogy mely származási országok tekintető biztonságosnak. Azután a határőrizeti eljárásokkal kapcsolatos részen kell még dolgozni. Ezeket felül kell vizsgálni azzal kapcsolatban, hogy különböző módon történik ezeknek a szabályoknak az alkalmazása a tagállamokban. És végül a jogorvoslathoz való hozzáférés, a lehető, jogorvoslati lehetőség biztosítása. Ennek kapcsán az Európai Bíróság és az Európai Emberjogi Bíróság döntés gyakorlatát kell figyelembe venni. Elsősorban a, az arra törekszünk, hogy csak tényeken alapozva lehessen a bírósági eljárásokat elindítani, és talán ennél fontosabb az, hogy a javaslat tartalmaz egy általános elemet, miszerint automatikusan fel lehet függeszteni a fellebbezéseket. Ez is megint csak összhangban van az esetjog fejlődés vagy alakulásával, közelmúltbeli bírósági döntésekkel. Most pedig szeretném átadni a szót kollégámnak, aki a kvalifikációs irányelvet ismerteti. Elnök asszony, kérem, hogyha lehet rövidebben szóljanak, hogy legyen még idejük a képviselőknek is kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen. Megpróbálok eleget tenni ennek, legjobb tudásom szerint, elnök asszony. Nos, a javaslatok globálisan tulajdonképpen ugyanazok, mint amelyekről kolléganőm Mártini asszony éppen beszámolt. Az irányelv értelmében definiálásra kerülnek a különböző terminusok, ezeket kell tisztázni elsősorban, annak érdekében, hogy a kérelmeket el lehessen bírálni, hiszen az eddigi gyakorlat szerint többféleképpen értelmezték a különböző terminusokat. Például a védelem terminusa húzamos időre kell, hogy szóljon, és biztosítva kell, hogy legyen. Azt is garantálni kell, hogy a jogállamiság fenntartassék. Az országon belüli védelem Nos, ez egy olyan fogalom volt, amely azt volt hivatott lefedni, hogy kompatibilis legyen az emberi jogi egyezmény harmadik cikkeivel, és a Strasburgi Bíróság ugye nemrégiben ezzel kapcsolatban állást foglalt. Feltételeket is rögzítettek a tekintetben, hogy a kérelmező hozzá kell, hogy férjen a tájékoztatáshoz, a megfelelő állomásokhoz, annak érdekében, hogy a letelepedési engedélyt is kérvényezze, és az országon belüli menekülés az ö, okafogyattá válik, sőt törlésre kerül, mert nem összeegyeztethető a már említett cikkel. Egy bizonyos csoporthoz való tartozás. Tekintetben a nemre való hovatartozást is tisztázták, illetve azt is meg kell tudni vizsgálni, hogy egy társadalmi csoporthoz bizonyos konvenciók teljesülésekor tartozik-e egy-egy személy. A koherencia. Ennek a, az oknak a megvizsgálása most olyan értelmezés alapján lehetséges, amely korábban nem volt adott. Egy második nagyon fontos aspektus az, hogy a különböző okokat ö, igyekeznek harmonizálni, közelíteni egymáshoz. A szubszidiaritás védelme, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az életfeltételek, életminőség biztosítása mind-mind ide tartozik. Akik védelmet élveznek, azok az első generációs jogszabályok értelmében néhol területen hiányt, némely területen hiányt szenvedtek, egyszerűen praktikus problémáknál fogva, ezeket kell most orvosolni. Gondolok itt egyébként a munkaügy, munkaerőpiaci hozzáféréshez, a szakértelem, a képzettség nem meglétére. Aztán, hogyha például nincsen semmiféle dokumentumnak birtokában a kérelmező egy-egy iskolai végzettségnek a bizonyítására. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy a jelentéstevővel a javaslatokra vonatkozóan hogyan alakul majd az együttműködésünk. Tegnap volt a belés és igazságügyi tanácsi konstellációban egy egy tanácskozás, és ott a két javaslattal kapcsolatban úgy tűnik, hogy nagy a megelégedés. A két javaslat jó alapot teremt most az eszmecseréhez, betartásra került az ütemezés, amely a menekültügyi és bevándorlási paktummal kapcsolatban felmerült, most pedig a második generációs javaslatot illetve remélhetőleg 2012-ig be tudjuk fejezni ezt a folyamatot. A az egyik jelentéstevőnk itt van, a másik kettőt sajnos nem látom, úgyhogy amennyiben kérnek szót, kérem ezt jelezzék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az új jelent, javaslatokra való tekintettel azt kell mondanom, hogy ezeket vártuk, és örülünk is, hogy ezek most már készen állnak. Ezeket itt a szakbizottságon belül és nyilván az egész parlamenten belül is vártuk. Ami a definíciókat és a feltételeket illeti, hát kicsit késve érkeztek, de örülünk, hogy legalább itt vannak. Szeretnék gratulálni a tanácsnak azért, hogy Máltának ítélte a központ helyszínét. Azt gondolom, ez egy jó üzenet. Ami a tanácsnak azon elvárását illeti, ne... A mobiltelefonok nagyon zavarják sajnos a tolmácsok munkáját az interferencia miatt. Nos, tehát a tanácson belül sokáig blokkolva volt ez a kérdéskör, és bár tudjuk, hogy nyilván ez egy nagyon összetett téma, azt kell mondanom, hogy ez a mostani javaslat a nemzeti a tagállamok vonatkozásában elfogadhatatlan, hiszen rájuk hárul tulajdonképpen a döntés, és ez nem, ez nem mehet így. Mindenképpen egyeztetni kell. Dublin, a Dublini Egyezmény ügyét nem is tárgyalták tegnap egyáltalán. Nem is tudjuk, hogy van-e bármiféle előrelépése tekintetben. És most akkor ennyi megjegyzésre szorítkoznék. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akar-e még valaki szólni? Talán a két jelentéstevő nevében, nem tudom, Buszuttil úr? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell jelentenem, hogy a Makovej asszony nem tud itt lenni ma velünk délelőtt, úgyhogy elnézését kéri, elnézést kér mindenkitől. De semmit nem kell konkrétumot kiemelnem, inkább csak általános megjegyzéseket tennék azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Először is üdvözlöm azt a döntést, amely tegnap született a tanácsban a menekültügyi hivatalal kapcsolatban. Őszintén szólva semmi közöm nincs a döntéshez, de nagyon örülök annak természetesen, hogy a hivatalt hazámban Máltában fogják létrehozni. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos jelzés, nem csak az irányba, hogy a déli tagállamok milyen nehézségekkel küzdenek ezen a területen, hanem maguk a tagállamok felé is egy jelzés, hogy biztosítsuk, hogy felkötik a nadrágjukat, és mindent megtesznek, amit lehet. Ugyanis azt szeretném, hogyha Európa segítene olyan országoknak, mint hazám, Málta, és azt is szeretném természetesen, hogy a déli országok is tegyük meg magukét. Ami pedig a program különböző pontjait illeti, és ami a menekültügyi hivatalt illeti, szeretnék köszönetet mondani Jean Lambertnek, nem tudom, hogy itt van-e ma délelőtt, de igazán kiváló munkát végzett ugyanis arra törekedett, hogy kompromisszumra jussunk a tanácssal, és szerintem mindenképpen dicséretet érdemel munkája ezen a területen. Ami pedig a különböző napirendi pontokat illeti, Zsaninhoz hasonlóan én is csalódott vagyok, hogy a tanácson belül kevés ele- előrelépés történt az egyéb elemekkel kapcsolatban. És a menekültügyi hivatal azért került ki a menekültügyi csomagból, mert ez volt a legegyszerűbb megállapodási lehetőség a tanácsban. Úgy tűnik, hogy az összes többi javaslat túl nehéz kérdéseket vetett fel a tanács számára, és Zsaninhoz hasonlóan örülnék annak, hogyha a tanács több erőfeszítést tenne annak érdekében, hogy ezen anyagok legnehezebb pontjait megoldja, például a Dublini rendelet felülvizsgálatát. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen így módon összeroppantja a teljes csomagot. Ami pedig az új javaslatokat illeti, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak bemutatójáért, előadásáért, és azt gondolom, hogy szakbizottságként, elnökasszony részletekbe kellene bocsátkoznunk ezen javaslatok kapcsán, talán egy meghallgatás keretében, ugyanis ezek olyan kulcselemek, amelyek hozzásegítenének ahhoz, hogy egy közös menekültügyi politikát hozzunk létre az EU számára, úgyhogy muszáj a részleteket is megtárgyalnunk. Eleddig úgy tűnik, hogy még jelentéstevőt sem neveztünk ki, ezt kellene először megtennünk szakbizottságként, és amint ezt megtettük, szerintem rendkívül fontos, hogy részletesen foglalkozzunk a témával, és biztosítsuk, hogy a parlamentnek jó, koherens álláspontja van, még az első olvasattal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Buszutil úr. Azt hiszem, hogy az utóbbi két javaslatát majd a koordinátorok fogják megnevezni, illetve megtárgyalni. Ez ugye a jelentéstevő kinevezése lenne, illetve egy meghallgatás szervezése. Claude Moraes a következő hozzászóló. Köszönöm, Szofi. Én magam is szeretném megemlíteni, hogy jelentéstevőnk Antonio Masipidalgo nem tud itt lenni, ugyanis megváltoztatták utolsó pillanatban napi rendet. Ez nagyon nagy problémát jelent, de talán esetleg holnap akkor majd szól néhány szót a képesítésekről. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Janin mondott. Teljesen egyértelmű, hogy az eljárások, képesítések Dublin, Eurodac témájában a nehéz pontokon nem sikerült előrelépni. Egy példa az Eurodacnál, a tanács megemlítette az adatbázishoz való hozzáférést a rendfenntartó szervezetek számára. Ha jól értettem, a tanács álláspontját, nem volt előrelépés ezen a területen, és Simonnak igaza van, a menekültügyi támogató hivatallal kapcsolatban Jean Lambert nagyszerű munkát végzett, és azért került ki a csomagból, mert ez volt az egyszerű mód muszáj biztosítanunk, hogy ez visszakerül a menekültügyi csomagba. Most az eljárásokkal, képesítésekkel, Dublinnal kapcsolatban kell nagyon szorosan együttműködnünk annak érdekében, hogy biztosítsuk ezek sikerességét. Jól tudom, hogy most itt az ünneplés időszaka, de azt hiszem, hogy így utolsó pillanatban megváltoztatni a napirendet oly módon, hogy a jelentéstevő ne tudjon itt lenni, szerintem ez nem helyes módja annak, hogy dolgozunk ezen a dosszién. Én magam egyébként szintén szeretnék gratulálni Máltának, és természetesen hogyha mégsem működik ez a máltai hivatal, akkor már tudjuk, hogy kire mutogassunk. Elnök Simon, akkor borzasztó nagy felelősség van a válladon. Nos, mielőtt megadom a szót Tavares úrnak, teljes mértékben egyetértek megjegyzésével a napirend megváltoztatásával kapcsolatban. Engem is eléggé bosszantott a dolog, én tegnap késő este tudtam meg ezt hogy megváltoztattak, meg se kérdeztek egyébként, hanem egyszerűen tájékoztattak, és az még jobban bosszantott, hogy azért választ, változtatták meg a napi rendet, mert az Európai Bizottság képtelen volt megfelelően felkészülni. Én magam egyébként helytelenül azt gondoltam, hogy a két jelentéstevőt tájékoztatták erről, és hihetetlenül bosszantónak találom, hogy nem történt ez meg, és az ilyen utolsó pillanatban történt változtatások nagyon bosszantóak. Nagyon sokan más szakbizottságban is dolgozunk, próbáljuk tervezni, hogy hogyan dolgozzunk. Szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ilyen változtatásokat nem szabad eszközölni, csak akkor, hogyha tényleg valamilyen sürgős oka van annak, és időbe tájékoztassanak minket. Mert hát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság már tegnap este előtt pontosan tudta, hogy nem fog felkészülni időben. Úgyhogy Claude Moraeshez hasonlóan én is elégedetlenségemről szeretnék szólni. Tavares úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Miután úgy tűnik mindenki angolul beszél, ma nekem is így úgy kellene, de én nem tudok igazából. Portugáliában otthon nemzeti ünnep van, és nagyon rossz fényben tüntetnének fel engem a portugál sajtóban, ha nem az anyanyelvemen szólalnék fel. Bár ehhez hozzá kell tennem, hogy elég szerencsétlen dolog szerintem is, hogy megváltozott a napi rend és a menekültügyi csomag, amelyekkel kapcsolatban én szerettem volna pár dolgot elmondani, most került a napirendre, akkor tudom folytatni. Én is szeretném üdvözölni azt, hogy Málta lett a menekültügyi támogatási hivatal székhelye. Jean Lambert nagyon keményen sokat dolgozott ezen a csomagon, amiért mindenképpen elismerés eh, illeti. Nagyon jó dolog eh, természetesen azt látni, hogy eh, az munka elkezdődik majd ebben a hivatalban. De azért figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen viták zajlanak Európában a menekültügyel és a bevándorlással kapcsolatban. Nagyon nagyok a vélemény különbségek hatalmasak a szakadékok a közvélemény vélekedése között Európában, a tekintetben is, hogy hogyan kezeljük a bevándorlókat és a menekültügyi kérdéseket. Viszont a különbségek ellenére is azért sikerült elérni, hogy nem fagytak be az ellentétes álláspontok. És sikerült azért előre lépnünk. Európa a bevándorlási témakörben azért halad, lépeget előre. És létrehoztunk azért némi mozgás teret, amelyen belül megtalálhatjuk a konszenzust, az észak és a déli országok, a bal és a jobb oldal, a tanács és a parlament között. Úgyhogy azt hiszem, ezek jó hírek. És a baloldalon mindig azt mondtuk, hogy a menekültügy és a bevándorlás kérdését nem szabad rendőrségi, rendészeti ügynek tekinteni. Vannak más intézmények is, amelyeket létre kell hozni ezen a területen, amelyeknek eh, például részt kell venni, be kell vonni a foglalkoztatási minisztériumot, a társadalombiztosítási intézményeket, és így tovább, annak érdekében, hogy jobb legyen a kapcsolat a közigazgatás és a bevándorlók között. És ez jóval messzebbre mutat, mint pusztán a határőrség vagy a rendőrség. E, e, ezért nagyon fontos, hogy létrejött ez a menekültügyi támogatási hivatal. Most röviden szólnék néhány szót magáról a menekültügyi csomagról az eddigi információim alapján. Érdekesek az erőfeszítések, amelyeknek célja a szabályok eh, harmonizálása. Nagyon jó az, hogy megpróbálunk a menekültügy és a bevándorlás területén alkalmazott jogi eszközök között koherenciát teremteni. De ugyanakkor azt hiszem, hogy elég nagy problémánk van azért a csomagon belül minőségével kapcsolatban is, és az egyensúlytalanságok miatt is. Vannak olyan kérdések, amelyeket nagyon részletesen szabályozunk, más területen viszont csak nagyon homályos definíciók vannak, olyan definíciók, amelyek megnyitnák a kaput az önkényesség különböző formái előtt követhetetlen dolgok történhetnek, és túl nagy a mozgás terük a tagállamoknak, illetve a határőrizeti szerveknek. Ezért arra kérném a raportőröket, hogy próbálják meg ezeket a joghézagokat kitölteni. Hogy mondjak csak egy példát a tájékoztatás kapcsán. Úgy tűnik, hogy nem történt nagy előrelépés a menedékkérők tájékoztatásával kapcsolatban. Például nincs tájékoztatás a saját jogaikról. Nem kapnak megfelelő tájékoztatást a menedékkérők a saját jogaikról. Azt hiszem, hogy itt még nagyon sokat, nagyot, nagy előrelépésre van szükség. Azután, amikor belépnek európai területre, az EU területére, az orvosi vizsgálatok kérdése is még problematikus. Tehát van egy sor még nagyon képlékeny terület, és amelyekkel foglalkoznunk kell, ahol még nincs meg a megfelelő szabályozás. Jó, a tagállamoknak joga van orvosi vizsgálatokat végezni, de nem tagadhatják meg csak az orvosi vizsgálatra hivatkozva a belépést. Ez egy sarkalatos kérdés. Bár úgy érezzük tehát, hogy jó előrelépés történt a minimum szabályokkal kapcsolatban, azért továbbra kell lépnünk. Jean Lambert is elmondta, hogy demokratikus ellenőrzése, parlamenti ellenőrzésre van szükség az egész folyamat föl, fölött. A Lisszabon utáni időszakban, a poszt-Lisszabon időszakban a bizottság jó, hogyha tudja, hogy a parlament nagyon oda fog figyelni ezekre a kérdésekre, biztosítani akarja a demokratikus ellenőrzést, és oda fogunk figyelni. Köszönöm szépen, Tavarisz úr. Strasser úr a következő, és utána pedig Flótre asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy megszületett a döntés a menekültügyi támogatási hivatal létrehozásáról. Ez egy nagyon fontos jelzés, harmonizáció felé haladunk, és üdvözlöm azt is, hogy Máltán lesz -e ez a hivatal, hiszen Európában ez az egyik hotspot, ez az egyik legsúlyosabban érintett terület, és remélem, hogy minél gyorsabban elkezdi a működését ez a hivatal, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb lesz a feszültség ezen a területen. A vita mostani szakaszában nem arról van szó, hogy minden részletet megvitassunk, hanem csak az alap irányvonalról beszélünk, amelyek az irányelvekkel összefüggenek. Két ilyen alapkérdésről szeretnék vitát indítani. Szeretnék amellett érvelni, hogy hívjunk meg gyakorló szakembereket, akik azonnal átvizsgálják a javasolt intézkedéseket. Tehát olyan ember gondolok, akik a határon dolgoznak, nap mint nap szembesülnek a problémákkal, és hogyha az eljárások nem működnek, akkor az őket fogja e, elsősorban érinteni. Úgy tűnik nekem, hogy néhány jó szándékú dolog, aminek a célja az egyszerűsítés, a valóságban a költségrobbanást e, fog eredményezni, és borzasztóan megnöveli az adminisztrációt, a terheket. Ezért e, el kell kerülnünk, hogy ez bekövetkezzen. Másodszorban a rendelkezések harmonizálása, tehát a tagállami rendelkezések harmonizálása az európai közös menekültpolitika felé, az igen, de a centralizációra nemet mondunk. Nem lenne jó azt, hogy a legapróbb részletig minden kis szabályt úgy előírjunk, hogy ez ugyanúgy kelljen alkalmazni Máltában, vagy a szlovák-ukrán, vagy a lengyel-orosz határon nem, itt iránymutatásokra van szükségünk, minimum normákra és plafon értékekre, de kell lehetőséget adni, hogy az egyedi, sajátos helyzet mentén a tagállamok egyéni megoldásokat alkalmazzanak. Mert hogyha Brüsszelből akarjuk a legapróbb részleteket is szabályozni, akkor itt a falakba fogunk ütközni. Köszönöm, Strasser úr. Flótre asszony, és utána Latford asszony következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondhatnám, és máshol is elmondtam már, hogy ez a menekültügyi csomag a jó irányba halad, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy európai szinten nemzetközi védelmet tudjunk biztosítani. Ennek érdekében még azért van tennivaló. Amennyiben ilyen nemzetközi védelmet kell biztosítanunk egy-egy személy számára, akkor a Dublini egyezmény eltörlése sem lesz elegendő, bár most szinte abba az irányba mutatná ez a tevékenység, hogy a védelmet nem tudjuk biztosítani. Ugye nagyon sokan azért kérelmezik ezt a státuszt, mert attól félnek, hogy visszafordítják őket az eredeti hazájukba a menekült ügyért folyamodók, ott kérvényezik ezt a státuszt, ahol kulturális szempontból, nyelvi szempontból leginkább esélyük van arra, esélyt látnak arra, hogy ezt megkapják a tagállamban, és ahol a szabad mozgást is biztosítanák számokra. Ez a menekültügyi csomag tehát jó irányba halad, de van azonban még javítani rajtó, javítani való rajta. Kérdést intéznék a bizottsághoz. A következőt szeretném tudni értem és üdvözlöm azt az elképzelést, hogy egyfajta korlátozást vezessenek be, tekintettel a visszatérítésekre. Mindenki számára biztosítani kell a tájékoztatást, a megfelelő eljárást, és így tovább. Nyilván azokra gondolok, akik a menedék menekült státuszért folyamodnak és természetesen azt is világosá kell tenni, hogy ki szorul valóban nemzetközi védelemre, és ki az, akit vissza kell fordítani. De a kérdésem az, hogy konkrétan mit terveznek annak érdekében, hogy ezt a döntést megvalósítsák, átültessék a gyakorlatba? Milyen tapasztalataink vannak? Azok, akik ismerik a menekült ügyi kiremek feldolgozását, hogyan járnak el? vannak egy civil szervezetek, akik itt tevékenykednek? Az ügyeket feldolgozók néha nem megfelelően iskolázottak, nem mindig tudják korrekten értelmezni a menekült ügyét folyamodók helyzetét. Tehát van-e esély arra, hogy helyesen kerül átültetésre ez a csomag? Mi a terve a bizottságnak annak érdekében, hogy ez így legyen. A Frontex például. Vegyük ezt. A tengeri ö, tengeri jogi értelemben hogyan lehet elkerülni az, hogy Líbia felé, Törökország felé egyszerűen kitoloncolják idézőjelben a hajókat, amit gyakorlatilag minden nap, mindennapos. Látford látfordasszony. Köszönöm szépen reflektálnék az eurodakkal elhangzottakra, illetve az ezzel kapcsolatos javaslatokra. Ugye a mai naptól nem lesz már eső pillér alá eső intézkedés, tehát határ, ellenőrzés, vagy menekültügyi ellenőrzés, és bizonyos egyéb rendelkezések a harmadik pillér alatt. Kíváncsi lennék arra, hogy ez a gyakorlatban hogyan is fog kinézni, hiszen tudjuk jól, hogy ha nincs határellenőrzés, akkor tulajdonképpen a büntetés végrehajtóknak az adatbázisokhoz való hozzáférését kellene biztosítani. Az együtt döntés keretében lehet, hogy megpróbálnak bennünket ezért kikerülni, de a rendőrség számára hozzáférést kell biztosítani a rendszerekhez, az adatbázisokhoz. Nem veregethetjük magunkat vállon azzal, hogy persze adatvédelmi szempontból mindennek megfelelünk, és aztán a büntetés végrehajtók szemszögéből vizsgáljuk az adatokhoz való hozzáférést azért ne ringassuk magunkat itt illúziókban. Az Európai Bizottságnak nagyon oda kell figyelni erre a területre, és a tagállamoknak is ugyanúgy. A Strasburgi Bíróság egy évvel ezelőtt a DNS-sel kapcsolatban ugye hozott egy ítéletet, egy brit ügyben, és az arányosság elvére hívta fel a figyelmet demokratikus társadalmakban, tekintettel a büntetés végrehajtók adatgyűjtésére, illetve ahhoz való hozzáférésére, főleg, hogyha ugye a SWIFT-re gondolok, vagy a PNR adatokra. Úgyhogy nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy gyakorlatilag teljes hozzáférés biztosítunk a büntetés jogi egységeknek. Elnök, köszönjük szépen. Van, aki más kére esetleg szót, ugyanis ha nem, akkor Matyi asszonynak megadjuk a szót, hogy összefoglalja ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy a támogatási hivatal Máltában lelt székhelyre. Gratulálok ehhez azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. A bizottságtól némi tisztázást szeretnék kérni. A menekültügyi eljárások tisztázása, egyszerűsítése, világosá tétele természetesen jó elképzelés, de ami a család tag fogalmát illeti, ezzel kapcsolatban szeretnék pontosabb definíciót. Köszönöm. Valaki más? Miután ö, tudjuk tartani az időt, ezért szeretném kérni a bizottságot azért, hogy ö, röviden válaszoljon, hogy meg is maradjon ez az ütemezés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, tehát akkor az utolsó kérdésről szólnék azzal kapcsolatban, hogy ugyanannak a családnak a tagjai a család fogalmának megfelelnek-e, illetve nem tudom egészen pontosan ez a kérdés mire vonatkozott, tehát hogy mi történik a család tagjaival, mi a család meghatározása. Nem tudom, hogy mire vonatkozott ez a kérdés, kérem pontosítsa. Matyó asszony, volna olyan kedves pontosítaná a kérdését? Igen. Szeretném tudni, hogy a család egyesítés, illetve a család fogalmát, hogyha esetleg pontosítanák. Rendben, mondja a bizottság képviselője. A bizottság azt javasolta, hogy bizonyos módosításokat eszközöljenek a család fogalmával kapcsolatban, ami az első csomagban már szerepelt a tavalyi évben. Úgyhogy most egy konzisztens megközelítést alkalmaztunk az egész javaslatban. A család meghatározását nem változtattuk meg drámai módon. Nagyon nehéz kérdés ez egyébként, ahogyan mindannyian tudjuk, azonban azt javasoltuk, hogy ugyanezon család meghatározásán belül a gyermekeket, illetve kiskorúakat vegyük figyelembe, abban az esetben, hogyha az az ő érdeküket kép, képezi, illetve képviseli, hogy családtagoként tekintsük őket, illetve a család meghatározását a kiskorú testvérekre is kiterjesztettük, akkor is, hogyha házasságot kötöttek már, amennyiben ez az ő érdeküket szolgálja. Nagyon nehezen tudják egyébként ezt a meghatározást a tagállamok elfogadni, legalábbis az első csomagnál ez volt, és igazán nem remélem, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban több szerencsénk lesz, de a Dublini rendelet keretében azért más kérdések is felmerültek, például a család meghatározásán túl, amit egyébként kisé kiterjesztettünk, de természetesen a visszaéléseket nem akarjuk bátorítani. Szeretnénk a kritériumokat kissé kiigazítani, a család újraegyesítési kritériumokat, illetve a rokonokkal való újraegyesítést a Dublini rendelet keretén belül ez az egyik téma, aztán pedig, amit Flotrasszony említett, nem fogok nyilván minden részletre kitérni, de bevezetőmben arra törekedtem, hogy megmutassam a változtatásokat, ezek abba az irányba mutatnak, amelyre ön is utalt, határellenőrzés, képzés, tájékoztatás, eljáráshoz való hozzáférés, ez az egyik fő elem, amit szerettünk volna kiemelni, tehát a hozzáférés. Főként a vegyes áramlatok esetében, aztán a jogi segítségnyújtás, elsőfokú jogsegély, ez nem ingyenes feltétlenül. Amikor egy döntés ellen fellebbezünk, hanem az eljárás kezdetétől fogva vonatkozik ez a lehetőség, nem pedig akkor, amikor a határozat már megszületik. Ez teljesen újszerű dolog egyébként. Amikor valaki ellen már született egy határozat, az ellen lehet fellebbezni, ez volt eddig érvényben, Ebben az esetben viszont már jogsegélyt adunk a menedékkérőknek kezdettől fogva. De a végtelenségig tudnám ezt folytatni. Buzottil úr kérdezte, illetve erre utalnék, amit ő kérdezett, nagyon bonyolult, nagyon összetett eljárásról van szó. Úgyhogy talán egy részletesebb vitára kellene kitérnünk részletesebb kérdéseket, válaszokat adhatnánk egymásnak, de nyilvánvalóan figyelembe vettük az önök szempontjait, ami pedig a Frontexet illeti, az megint csak egy más kérdés, de azt is gondolom, hogy az az incidens, amelyre utalt, az nem igazán a Frontex műveleteit érintette, hanem inkább az egyes konkrét tagállamokat, úgyhogy ez nem igazán a Frontexre vonatkozik, de mivel az elnök azt kérte, legyek rövid, itt be is fejezném. Elnök, nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy a tanács szeretne bármit hozzáfűzni Köszönöm szépen, Magyar Tanács képviselője, nagyon röviden szeretnék szólni. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, ami, illetve a gratulációkat, ami a hivatal székhelyét illeti. Szeretném megjegyezni, hogy miniszterünk itt lesz holnap, illetve bocsánat, hetedikén itt lesz az Európai Parlamentben, és akkor vele meg lehet vitatni a svéd elnökség eredményeit ezen témával kapcsolatban. Természetesen akkor vele is megbeszélhetik ezeket a pontokat, hiszen a menekültügy nagyon fontos téma volt a svéd elnökség számára. Ami pedig a lassú előrelépést illeti a menekültügyi csomaggal kapcsolatban, nagyon sokan utaltak erre. A svéd elnökség előtt azt mondhatnám, hogy egy kicsit áldozatául estünk annak a ténynek, hogy ezek a dossziék szorosan összefonódnak egymással, és egyes témákban sikerült előrelépni, a delegációk tudták, hogy ezek az elemek szerepelni fognak az elkövetkezendő javaslatokban, és ezért volt annyira lassú az előrelépés. Igyekeztünk ezekben a témákban előrelépni az elszigetelt kérdésekben, pontosan erre törekedtünk. Szeretném azt is megjegyezni, hogy vannak valódi különbségek, véleménykülönbségek a tanácson belül a tagállamok között, talán egyes képviselők is ezt pontosan tudják, hiszen utaltak rá. Ez tulajdonképpen az élet egyik velejárója a tanácsban. Politikai, miniszteri szinten is egyébként ez tapasztalható. Ami pedig Strasser úr megjegyzéseit illeti, azt gondolom, hogy az Európai Támogató Hivatal létrehozásával azt hiszem, hogy gyakorlati szempontból is megközelíthetjük ezt a témát, hiszen ők sokkal közvetlenebb módon részt vesznek a tagállamok közigazgatásával való együttműködésben. És pontosan ez volt egyébként a támogató hivatalnak az egyik fő célja. Úgyhogy ezek lennének a megjegyzéseim, és köszönöm még egyszer a vitát. Elnök, nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy akkor ezzel a vitát le is zárhatjuk, és ha megengedik, akkor egy nagyon személyes megjegyzéssel is élnék. Nagyon sokan csalódásokat fejezték ki, hogy a tanácsban oly lassú volt az előrelépés. Szerintem nagyon pontosan meg kell említenünk, hogy nem csak néhány képviselő csalódott, hanem az európai népek is sokkal többet vártak volna önöktől, hiszen ez nem csak néhány hónapja szerepelt a dossziéjukban ez a téma, hanem évek óta, sőt akár tíz éve is. Úgyhogy igazán időszerű lenne, hogyha előrelépéseket tennének a tanácsban. Jó, hát akkor ezt lezártuk, ezt a napi rendi pontot, és térjünk hát a következőre. Ez pedig egy nagyon hosszú címet foglal magában, ez pedig a korlátozó intézkedésekre vonatkozik. Négyes napi mond, az Osama Bin Ladennel, az al hálózattal és a Talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések, az Zimbabvéval szembeni korlátozó intézkedések, illetve a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések. Röviden fekete lista. Ez egy állásfoglalás, amelyet három jelentéstevő terjesztett be. Én Louis Michel urat fogom most képviselni, ő nem tud itt lenni, azt hiszem, hogy jelen pillanatban egy másik földrészen tartózkodik, de a másik két jelentéstevőt sem látom itt. Strifler asszony sincs itt mert Louis Michel úrral utazott el, és úgy tudom, hogy Boszkó asszony pedig épp most érkezik. Úgyhogy talán azzal kezdeném, miközben rávárunk, hogy néhány pontot kiemelnék Louis Michel úr nevében, és kérdés formájában ezeket föltenném a tanácsnak, és aztán Boszkort asszonyt megvárjuk, hogy ő is megjegyzéseit megtegye, és a tanácsot pedig kérjük, hogy válaszoljon ezekre. Azt hiszem, hogy korábbi alkalmakkor már elhangzott az eljárással, a jogalappal kapcsolatos megjegyzések, illetve az Európai Parlament azon csalódottsága, hogy nem vesz részt szorosan ebben a folyamatban, tehát a tanács megpróbálja őt kikerülni ebben az egész eljárásban. Azt hiszem, hogy ez igazán sajnálatos. Ugyanis nagyon fontos témáról van szó, ami nem csupán a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozik, hanem a jogállamiság védelmére, illetve a demokratikus alapszabályaink védelmére szintén. Korábban az Európai Parlamenttel konzultáltak ilyen jellegű intézkedésekkel kapcsolatban, ezért nagyon meglepőnek tartjuk, hogy ebben az esetben teljesen kihagyják a folyamatból az Európai Parlamentet. És az annak a kérdése is, hogy milyen jogalap tud legalább egy minimális szerepvállalást biztosítani az Európai Parlament számára. Azt hiszem, hogy vannak olyan általános kérdőjelek, amelyek a fekete listákhoz kapcsolódnak, és számos bírósági ügy volt már nemzeti, illetve európai bírósági eset, és ezek pedig a fekete lista összeállítására vonatkozott, hogy hogyan kerül fel valaki vagy le ezekről a listákról, illetve eljárási biztosítékokra utaltunk, azért ebben az esetben vannak előrelépések. Tehát azok az emberek, akik szerepelnek a listán, őket legalább tájékoztatják erről, legalábbis ez az elképzelés, de persze még számos kérdőjel merül fel azzal kapcsolatban, hogy mennyi információt kapnak, a jogászaik, jogi képviselőik hozzáférhetnek-e a dokumentumokhoz, mert hát nyilván erre van szükség annak érdekében, hogy megfelelően képviseljék ezeket az embereket. De számos kérdés felmerült, amelyek alapvető jelentőségűek. Először is például ezek az intézkedések elvileg átmenetiek az emberek csak átmenetileg kerülhetnek fel a listára, ez egy megelőző intézkedés lenne, de úgy tűnik, hogy idővel ez általánossá válik, hogyha valaki fölkerül a listára, akkor egészen hosszú ideig ott marad, és az az eljárás, ami a listáról való lekerülés segíti, az pedig hihetetlenül bonyolult. Úgyhogy ez az átmeneti jelleg ez eltűnt. A tanács pedig ezt egy adminisztratív intézkedésként terjeszti be, de hogyha valaki a fekete listán ilyen hosszú ideig fennmarad, és nem tudja megvédeni saját magát, akkor gyakorlatilag ez már egy bírósági döntésként értelmezhető, nem pedig átmeneti közigazgatási intézkedésként. Úgyhogy szeretném, hogyha a tanács szólna arról is, hogy a listáról való lekerülési eljárás inkább politikai jellegű vagy sem, mert van például egy konkrét eset, ahol szeptemberben született egy bírósági határozat, ez a Sison ügy, és szeretném tudni, hogy ez az ember milyen veszélyt jelentett a társadalom számára politikai nyomás valósult meg az EU-n kívülről arra vonatkozóan, hogy emberek politikai okból kerüljenek fel a listára, és ez teljesen elfogadhatatlan. És azt látom, hogy annak ellenére, hogy eléggé hosszan szóltam, Boszkó hogy még mindig nem érkezett meg. Bocsánat, úgy tűnik, hogy mégiscsak jön. Kedves kollégák, türelmesek leszünk, megvárjuk Boszkó asszonyt? Úgy tűnik, hogy nincs ellenvetés, úgyhogy kérem, hogy egy pár percig várakozzunk, addig pedig azt javasolnám a tanácsnak, hogy gondolja át válaszát. Um, Kedves kollégák, szeretném megkérdezni, hogy esetleg a tanács képviseletében egyáltalán van itt valaki, aki válaszol a kérdésekre? Ó, remek. Akkor itt csak beszéltem. Meg tudná mondani valaki, hogy miért nincs itt a tanács, amikor itt kellene lenni? Ez itt nem módosítottuk a napi rendet, tehát a tanács képviselőnek itt kéne lenni. Senki nem tudja, miért nincsenek itt. Hát ez érdekes. Akkor 10 perc szünetet tartsunk, kedves kollégák, azt javaslom, ígyünk egy kávét, találjuk meg a jelentéstevőt, meg a tanács képviselőjét.

Um, colleagues, can I ask everybody to gradually take their seats? Kérem, hogy lassan mindenki foglaljon helyet, mert úgy tűnik, hogy úton van a tanács képviselője is. A raportőr pedig már itt van. Úgyhogy néhány perc múlva folytathatjuk. Colleagues, i am sure that are going to get an extensive apology from the Council for complete... Biztos vagyok abban, hogy a tanácstól nagyon nagy bocsánat kapunk, mert elfogadhatatlan, hogy ennyire megvárakoztatnak minket. Um, Megérkezett a tanács, úgy látom. És remélem, hogy közben nem megy el a rapportőrünk, Boszkurt asszony. asszony, üdvözöljük a Libében. Már elég régóta várjuk a tanács képviselőjét, fél órával ezelőtt kellett volna ezt a vitát lefolytatnunk. Én már a bevezetőmet megtartottam, most elég butának tűnik az, hogy feltettem kérdéseket, miközben a tanács nem volt itt. Kicsit azért ez irritált engem. Most elmondom még egyszer a mondókámat, és de előtte Boszkurt asszonynak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, eh, hogy ne vegyem el túl sok időt kollégáktól, akik majd utánam szólnak. Nos, jelen pillanatban Három rapportőr nyújtott be egy állásfoglalás tervezetet, Louis Michellel, Stifler asszonyjal együtt én nyújtottam be ezt. Strasbourgban összeültünk, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt megbeszéljük az eljárást. Most nem akarom megismételni az egész állásfoglalás szöveget, ez mindenkinek megvan de úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlament ki hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy vonjanak be minket ezekbe a folyamatokba, és például az Al-Qaidával kapcsolatban a listára rákerült személyeknek van egy belső EU dimenziója is, mert itt európai polgárokról van szó és raportőrként logikusnak tartanám azt, hogy a jövőbeni bizottsági javaslataknak legyen kettős jogalapja. Azaz mi, az Európai Parlament is kapjunk egy döntési jogot. Ezt a kérdést benyújtottuk az Európai Parlament jogi szolgálatának, de még nem kaptunk választ erre, várjuk, már még pillanatban megérkezhet a válasz de ezen a héten a jogi bizottság is meg fogja ezt a kérdést vitatni. A alapvető emberi jogokat érintenek ezek a kérdések, hiszen az érintettek jogait figyelembe kell venni. Természetesen nagyon fontos a terrorizmus elleni védelem, de azért hitelesség szempontját sem szabad elfelejtenünk, tájékoztatáshoz joguk van azoknak az embereknek, akik rákerülnek erre a listára, és úgy tűnik, hogy ez jogtalanság van a tekintetben is, hogy hogy kerülhet ki le valaki a listáról. A tanács különböző bírósági döntéseket nem tudom, hogy figyelembe vette, és megfelel -e ez a javaslat annak, ami a bírósági döntésekből következik, tehát hogy bizonyítani kell a vádakat az érintettek ellen, és erről tájékoztatást kell kapnia. Az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban szeretném kihangsúlyozni, hogy az adatvédelmi eh, jogokat figyelembe kell venni, különösen harmadik országokkal kapcsolatban tanácsnak intézném azt a kérdést, ugye felmerült bennünk több minden. Nem tudjuk, hogy a tanács ugye még nem hozott végleges döntést, tegnap sem, még a régi rezsim van érvényben, és egy új javaslattal áll-e majd elő a bizottság? Hogyha igen, akkor azt kérnénk, hogy 215. cikk lesz ennek a jogalapja, ez a kérdés egyaránt illeti a tanácsot és a bizottságot. Köszönöm, Boszkurt asszony. Úgy tudom, hogy Mello úr képviseli Strifler asszony. Önnyi a szó. Alapvetően elnök asszony csak annyit szeretnék mondani, hogy ha jól értem, hogy mi forog itt kockán, itt a terrorizmus elleni küzdelemről beszélünk az egyik oldalon, másrészt pedig alapjogokról, szabadságjogokról és emlékezzünk arra, hogy rendkívüli különleges időket élünk. Tiszteletbe kell tartani az alapjókat, a szabadságjókat minden körülmények között, és ugyanakkor arra is kell emlékeznünk, hogy a terrorizmus elleni küzdelem azért különlegessé teszi e, a mostani helyzetet. És ezért engedményeket kell tennünk e, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan biztosítjuk mindenkinek a szabadság jogait. Valamilyen olyan megoldást kell találnunk, ami a lehetőleg kevésbé bürokratikus és a lehetőleg hatékonyabb annak érdekében, hogy a tagállamok és az EU is meg tudjanak felelni a várakozásoknak, és ősz valódi jó szerepet tudjanak játszani a terrorizmus elleni küzdelemben. A néppárt álláspontja alapvetően az, hogy hatékony intézkedésekre van szükség, olyanokra, amelyeknek a címzetje vagy amelynek a célja elsődlegesen a terrorizmus elleni fellépés, azaz el kell hárítania valamennyünket fenyegető veszélyeket. De ugyanakkor emellett biztosítani kell a e, polgárok e, jogait, e, szabadsági jogait. És hogyha a kettő konfliktusba kerül, akkor azt mondjuk, hogy a nem engedményeket kell tenni az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, hogyha ezt a biztonság szempontjai megkövetelik. Ez a néppárt álláspontja, és a javaslat mögött meghúzódó legfontosabb alapelv is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tehát akkor egy pár dolgot megismételnék abból, amit már elmondtam, bár Boszkurt asszony is részben elmondta, amit én szeretnék a liberálisok nevében azt mondanám, hogy természetesen támogatjuk a terrorizmus elleni harcot, hiszen a polgárainkat védeni kívánjuk, de a demokráciánkat és a jogállamiságot is szeretnénk megvédeni, és a terrorizmus elleni harcnak gyakorlatilag ez a legfontosabb célkitűzése, hiszen sokfajta harcot lehet védeni, sok minden elől kell megvédeni a polgárokat, nem csak a terrorizmus ellen. Hogyha a terrorizmus elleni intézkedéseket fogaratosítják, látom közben, hogy szót kérnek, akkor ennek a hatékonyságát demonstrálni kell a polgárok felé. És úgy gondolom, hogy e tekintetben a múlt, az elmúlt időszakban van pótolni valónk. Úgyhogy a személyek és a szervezetek vonatkozásában, akik a listára kerültek, sok-sok a kérdőjel. Úgyhogy komolyan fel kell tenni a kérdést, hogy az európai polgárok biztonságával szemben milyen veszélyek leselkednek. Szerencsére ezzel kapcsolatban vannak uh, ítéletek, de ez a listázási eljárás, a, a fekete listára tétel, ez egyáltalán hogyan működik? A tanácstól kérdezném, hogy ezeknek az intézkedéseknek van-e átmeneti jellege? hiszen itt ugye a megóvás, az óvintézkedés az, amiről beszélünk. Azok az emberek, akik hirtelen rákerülnek a listára, akkor örökre ott vannak? Ez, ez, amennyiben ez így van, és gyakorlatilag e felé haladunk, akkor ez egy örökös lista lesz. Aztán a második megjegyzésem az volt, ugye a tanács mindig is azt tartotta fel, hogy ez, ez egyfajta intéz, administratív intézkedés, amely óvintézkedés, de gyakorlatilag egyfajta igazságszolgáltatási lépésnek is tekinthető. Egyes esetekben úgy tűnik, hogy politikai nyomás is érkezik egyes országok részéről, akik úgy gondolják, hogy egyes személyeket, szervezeteket politikai eh, indoklásnál fogva rá kellene helyezni a listára, nem biztonsági megfontolásból. Közben látom, hogy Bronz úr is szót kér. Parancsoljon. Köszönöm. Azt gondolom, hogy sok tekintetben a listák nagyon sokszor csak különleges politikát képviselnek. Üres gesztusok politikájának is tekinthetjük. Ugye az al is itt látjuk a listán. A talibán, amely két kategóriát is lefed, hiszen feltételezhetően Osama Bin Laden felé gesztusokat tett, hiszen bújtatta. És a harmadik kategória az elnyomó rendszerek, de nem jelentenek tulajdonképpen, mint Zimbabwe, például más országokra való veszélyt. Az első kategória, Osama Bin Laden és az al qaeda nyilván a korlátozó listára tartoznak, de sok esetben ugye olyan szervezetek is szerepelnek, amelyek tudják, hogy kik a, kik a tagjai. Tehát szervezetként vannak csak feltüntetve. Pakisztán esetében nagyon sokszor egész közösségeket kell igazából átvizsgálni. Nem értem. Az ártatlanokat ugyanúgy, mint a bűnösöket. Vannak olyan... Nem szabad, hogy muszlim országok ellen háborút folytassunk, amelyek csak biztatják a terroristákat a cselekvésre, ami pedig a talibánt illeti. Őszintén szólva, nem szeretnék nyilván talibán kormány alatt élni, szerintem sokan vannak ezzel így, de nem hiszem, hogy rettenetes háborút kellene vívnunk Afganisztán egész ellen annak érdekében, hogy letaszítsunk egy kormányt, egy korábbi kormányt, amelyel igazából nem foglalkozunk, úgyhogy egyáltalán semmi közünk nincs, ez nem a mi dolgunk. Ami pedig általánosságban az elnyomó rendszereket illeti, például Zimbabvét, szerintem az egyes országoknak jogukban áll azon polgárokkal foglalkozni, akik szenvednek az ilyen elnyomás alatt, és ezeket az országokat elítélhetjük, de nem hiszem, hogy ha a zimbabvei minisztereket föltesszük egy listára, az bármi különbséget tenne, bármi változást hozna. Végül pedig mondanék még valamit, és megint csak visszatérek a terrorista gyanús emberekre, hogyha szorosan át kell világítani őket, akkor itt megint csak az alsó szint az az, hogy soha nem szabad átadnunk embereket olyan országoknak, amelyek rendkívüli kiadatás tárgyává teszik ezeket az embereket. Soha nem szabad ezt megengednünk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Latford asszony, aztán pedig asszony. Igen, azt hiszem, hogy nagyon sok értelme van annak, hogy ezzel az állásfoglalás indítványjal foglalkozzunk, és szeretnék csatlakozni ahhoz, ami a C preambulum bekezdésben szerepel, ez pedig annak a kérdése, hogy milyen bizonyítékunk van ezen rendszerek sikerességére vonatkozóan. Itt felül kell vizsgálnunk nem csupán a szankciók sikerességét, hogy milyen okosak lehetnek azok vagy sem, hanem inkább arra kell összpontosítani, hogy olyan rendszerek sikerességéről van szó, amelyek arra vonatkoznak, hogy a terrorizmus finanszírozását megállítsák. Gyakran úgy tűnhet, hogy a teljes, szélesebb körű intézkedések, beleértve a pénzmosást, illetve a pénzmosásra vonatkozó irányelveket, illetve a terrorista finanszírozásra vonatkozó irányelveket nagy mértékben a hétköznapi polgárok életével kerül összeütközésbe, hogyha befagyasztják bankszámláikat, ez megtörténik egyébként, és ez nem fogja megakadályozni a nemi erőszakot, a fosztogatást, a gyilkolást, például Kongóban. Úgyhogy azt hiszem elérkezett az idő arra, hogy egy teljes áttekintést adjunk azzal kapcsolatban, hogy hova tartunk. Például, ahogyan ön is mondta, elnökasszony a PNR rendszerrel kapcsolatban. Nagyon keményen kell eljárnunk, hogyha vitatni akarjuk ezen intézkedések hasznosságát. Nem azt mondom, hogy nincs elég indokolás az administratív intézkedésekkel kapcsolatban, Az fontos, hogy ezek átmenetiek maradjanak, ne pedig állandóak. Arra kell törekednünk, hogy bizonyítékot kapjunk olyan emberek esetében, akik bíróság elé kerülnek, ugyanis így tudjuk biztosítani a tisztességes eljárás számukra. Úgyhogy egyfajta ilyen szürke rendszerben működünk, amelyek csak tovább gördülnek, akár már egy évtizede tartanak, ez teljesen elégtelen ugyanis a rendes büntetőjogi eljárásoknak nem felel meg. Flotrasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindennek előtt szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés, egy egyáltalán nem könnyű témával kapcsolatban konzultációs joggal kapcsolatban szerintem azt mondhatom el, hogy nagyon jól fogalmaz a szöveg, ugyanis a Lisszaboni szellemiséget jól tükrözi. Természetesen még meg kell várjuk, hogy a tanács mit mond ezzel kapcsolatban de szerintem nagyon fontos lenne, hogyha egyfajta kritikus összehasonlítást alkalmazna ez a jelentés a szankciórendszerek között, annak érdekében, hogy ezek hatékonyságát vitassa, ugyanis ezek olyan eszközök, olyan intézkedések, amelyeket nagyon nehéz kezelni, a szankciók eszköze nagyon kényes politikai eszköz. Ezért az utolsó mandátumunkban, tavalyi év során, illetve az elmúlt mandátumban egy saját kezdeményezésű jelentést hoztunk létre annak érdekében, hogy létrejöjjön egy szakértői csoport a bizottság mellett és a jelentéstevő, illetve ha a jelentéstevők egyetértenek, akkor ezt a javaslatot továbbíthatjuk az Európai Parlamentnek, hiszen ez a parlament döntése alapján született. Aztán a tízes bekezdésben szerepel egy utalás arra vonatkozóan, hogy a nemzeti parlamenteknek biztosítani kell, hogy a titkosszolgálatokat megfelelően tájékoztassák. Nyilván az összes előzményt nem fogjuk itt most felsorolni. Aztán még valami, amit támogattunk, és nemrégiben szavaztunk is róla, ez a következő. Az Európai Parlament a nyomonkövetési konferenciában, illetve annak munkájában részt vehessen. Ez egy létező konferencia, ezért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a jelentésbe szerepelne ez a javaslat is. Elnök, köszönöm szépen. Másodszor is szeretne szólni a képviselő, parancsoljon. Elnézést kérek. Azért jelentkeztem, mert elnök asszony mondott valamit, amire reagálnék. Egyetértek alapvetően az elhangzottakkal, nem áll ellentétben tehát azzal, amit én fogalmaztam meg. Viszont abból indulok ki, hogy a demokrácia nagy előnye abban található, hogy minden egyes alapjog garantálva, szavatolva van. Azonban a terrorizmus elleni harc során a demokrácia, mint nagy érték, ugyanakkor az, az, az a tényező is, amely sokszor sérül a terrorizmus elleni harc során. Nem relatív jogokról van szó, hanem abszolút jogokról, amikor a polgár és alapvető jogokról beszélünk. Nem lehet őket két aspektusból szemlélni, attól függően, hogy milyen helyzetben tesszük ezt. Aki a terrorizmus mellett dönt, annak érdekében, hogy egy bizonyos célt elérjen, az egyfajta jogi konfliktus ba keveri saját magát, és azt is, aki megítéli ezt a helyzetet. Ezért kell a különböző aspektusokat mindenképpen gorcső alá vennünk. Nem lehet a jogokat egymással szemben súlyozni. Néha természetesen az emberiséget kell védeni a terrorizmus ellen az egyik oldalon, a másik oldalon viszont ott van egy egyes személy joga. És bizonyos esetekben talán ez az individuális jog alul marad az emberiség biztonságával szemben. Úgyhogy ilyen kontextusban értelmezze az előző hozzászólásomat, ha különbséget teszek a két jog között. Ha az al a terrorizmus és különböző rezsimek, elnyomó rezsimekre gondolok, mint például Zimbabvéra, akkor vannak agályaim. Hogyha a terrorizmusról beszélünk, akkor tulajdonképpen az egész emberiséget érinti ez a kérdés. Zimbabwe tekintetében azonban nem az egész emberiség az, akit érint ez a fenyegetés, hanem sajnos a Zimbabwei polgárokat, akiknek az elnyomó rezsim alatt kell élniük. Vannak olyan személyek, akik áldozatul esnek az üldöztetésnek az országon belül, és az ő jogaikat természetesen ilyenkor nem tartják tiszteletben Zimbabvéban. Nem lehet relativizáló koncepciókat felkarolnunk Ezeket nem lehet támogatni. Viszont kötelességünk, hogy a jogokat betartassuk. A jogok, tekintetében itt a polgári jogokra gondolok, de látnunk kell, hogy vannak szabadpolgárok, akik eszemben ott vannak a terroristák, és a polgárok pedig nem szeretnék, hogyha fenyegetettségben kellene élniük a terroristáktól. Hogyha mi az értékeket kívánjuk védeni, akkor értem én, hogy ön elnök asszony mit gondol és mit mond, a terrorizmus elleni harcot valamilyen módon korlátozni kell, hogyha sérülnek a polgárok jogai, de amikor különbséget teszünk, az értékek között, akkor nem lehet formalitásokhoz ragaszkodni. Úgyhogy felvetődik a kérdés, és mérlegelni kell, hiszen emberéletek forognak kockán. Tehát nem akartam ellent mondani önnek, elnökasszony, remélem, hogy most már érti, hogy mire gondolok. Köszönöm szépen, Mieló úr. Én is osztom az ön véleményét, hogyha arról van szó, hogy a terrorizmus és a bűnösök, a bűnös rezsimek elleni harcról beszélünk. Amiben nem tudok egyet érteni önnel, az az, hogy a nemzeti biztonság érvét a jogállamiság és az alapvető jogok felfüggesztése érdekében hangoztassák. Éppen most tartunk ott, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy a a rendszereinket megméretessük. Hát persze nem mindig értünk egyet egymással, de ezt szeretem volna elmondani. Most a tanácsot szeretném felkérni, hogy reagáljon. Hayden asszonynak megadom a szót, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. And, and for... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon örülök, hogy itt lehetek az igen tisztelt szakbizottságban. Én is azzal szeretném kezdeni, de egyetértve, hogy a terrorizmus elleni harc jegyében megtett intézkedések mellett ugyanolyan fontos az, hogy az egyének alapvető jogait tiszteletben tartsuk, még akkor is, hogyha ezek az egyének az említett intézkedések célzottjai, célszemélyei. Szeretném, szeretnék megismételni néhány eh, korábbi eh, november elejei hozzászólásom eh, néhány elemét, amikor szintén itt jártam a szakbizottságban. A szankciók tulajdonképpen a politikai elemei, amikor egy általános nagy erőfeszítést teszünk, hogy harmadik országokban befolyásoljuk a helyzetet. De a szankciók soha nem jelentik majd azt, hogy ez egy varázsrecept, amelyek önmagukban, a szankciók önmagunkban nem tudnak erőszakos cselekményeket megszüntetni, vagy egy ilyeneket alkalmazó kormányt semlegesíteni. És a szankciók alkalmazása nem zárja ki a más fellépés lehetőségét egyidejűleg, párbeszéd civil szervezetekkel, csak egy példa az egyéb lehetőségekre. Mindig lehet például az NGO-kkal, a civil szervezetekkel együttműködni, és ezzel csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy a szankciók nem jelentik az egyetlen lehetséges politikai eszközt, amikor a helyzetet akarjuk valamelyik harmadik országban javítani. De amikor alkalmazunk szankciókat, akkor persze fontos, hogy ezek hatékonyak is legyenek. És ennek kapcsán szeretném aláhúzni, hogy például a vízum kényszer, meg, vagy a tilalom, a beutazási tilalom megakadályozza azt, hogy az ilyen elnyomó rendszerek tisztviselői nyaralgassanak Európában, miközben otthon a polgárok éheznek és elpusztulnak. Azután a terrorista szervezet projektek finanszírozásának a befagyasztása is nagyon fontos. Az embargó, fegyverembargó pedig lehetővé teszi, hogy ne lehessen Európából mondjuk fegyvereket vásárolniuk ezeknek az elnyomó rezsimeknek. Ezekkel az intézkedésekkel magunkat védjük, nincsenek, nincs területen kívüli joghatóságunk, bármilyen intézkedés alkalmazásáról dönt a tanács és a bizottság, ezt csak mi magunk tudjuk alkalmazni. És gondolom ez a szankciók implicit gyengesége, tehát másút nem tudjuk őket alkalmazni globális hatásuk csak korlátozott mértékben lehet mindig csak az európai szemszögből nézve. Talán hasznos lehet kicsit megvilágítani a másik oldalt és a terroristákat. Különböző intézkedések vannak. Vannak olyan intézkedések, amelyek a terrorista hálózatok finanszírozását akarják megakadályozni, ez az ENSZ határozat, 1267-es számú ENSZ határozat alapján történhet. Azután a 881-es rendelet, a Talibán és az Al-Qaeda elleni rendelet, amelyet most módosítottak, és természetesen a tartalmát ez a szakbizottság biztos nagyon jól ismeri plusz eh, jogi garanciákat szeretnénk beépíteni annak kapcsán, amit az Európai Bíróság a tavaly szeptemberi döntésében kihangsúlyozott. Az ENSZ által eldöntött intézkedések kapcsán pedig szintén fontos, hogy megfeleljünk egyrészt a bíróság követelményeinek, másrészt pedig, ahogyan az önök állásfoglalásában is ez szerepel, az ENSZ által eldöntött intézkedéseket is a 18-22-es határozat kontextusában kell vizsgálni. Azután vannak autonóm intézkedések, amelyeknek az alapja szintén egy ENSZ határozat, de amelyekkel kapcsolatban a tanács dönthet autonóm módon a saját listájáról. És itt kötelezettségünk az, hogy hat hónaponként felülvizsgáljuk ezt a listát, ezeket a listákat. A hat hónapos gyakoriságot be is tartjuk, és valóban megtörténik a felülvizsgálat. Minden egyéneket, illetve szervezeteket, akik szerepelnek a listán, felülvizsgálunk ennek kapcsán. Azt gondolom, hogy a legfontosabb előrelépés, amit a bíróság is kihangsúlyozott, az az, hogy indokolásra van szükség. Tehát indokolni kell azt, hogyha akár magán szemét, akár szervezetet felveszünk a listára, és ezt meg fogjuk tenni, így fogunk eljárni. Lesz indokolás. Ami pedig az intézkedések természetét, jellegét illeti, hát ez a tanács magában nem jogi szervezet, hanem ezek politikai intézkedések, és ezeknek a kapcsán mindig figyelembe kell venni a megfelelő jogi garanciákat, és amelyeket garantálni kell az adott személyeknek és szervezeteknek. És még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy megpróbáljuk a lehető legkevésbé bürokratikus és a leghatékonyabb intézkedéseket meghozni. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, mi a helyzet a kollégáimmal, de én mindenképpen szeretnék egy kérdést feltenni. Egyetértenek-e azzal, hogyha ez egy ideiglenes adminisztratív jellegű intézkedés, akkor az a tény, hogy évekig, hosszú évekig rajta maradnak személyek vagy szervezetek a listán, hogy ettől már tulajdonképpen egy állandó, akár bírósági határozat jellegűvé válnak ezek a listák. És a bevezetőben úgy tűnik, hogy intézkedéseket összekevert például a zimbabwei elleni intézkedéseket együtt említve a többivel, ugye, hogy biztosítsuk azt, hogy ne nyaralhassanak itt a zimbabwei elnyomó kormány tagjai, de azt hiszem, hogy hát ez nem ugyanaz mint az, hogy embereket és te, szervezeteket azért veszünk fel erre a listára, ahogyan ön nagyon helyesen eh, rámutatott arra, hogy megakadályozzuk a és a szervezetek finanszírozását. A cél teljesen eltérő a két esetben. Az egyik eh, politikai, szeretnénk eh, elősegíteni olyan országban, mint Zimbabwe a demokratizálódás folyamatát, a másik esetben pedig, amiben rámutatott, a biztonság a fő indok, és emiatt teljesen más típusú intézkedésekre van szükség. Várom a reagálásokat. Kollégáktól kérdezem, hogy elégedettek-e a válaszszal, a válaszokkal. Bronszúr, és utána Boszkurt asszony következnek, és utána visszaadom a szót a tanács képviselőjének. Talán valamit nem hallottam jól, de nem volt számomra világos a válasz az én általam feltett kérdésre, hogy ez most nem végleges döntés a régi rezsimről, hogy most egy új javaslatot kell-e a bizottságnak beterjeszteni. Nem lehet, hogy én vagyok a hibás, de nem hallottam erre megfelelő egyértelmű választ, és hogy a jogalap kérdésemre se kaptam választ. Bronsz úr. Thank you. It's a very small point, and that is the... Köszönöm, ez egy nagyon kis kérdés lenne egyébként. Mindig nagyon felzaklatnak azok az országok, mint például Zimbabwe, amelyek elnyomó jellegűek, viszont meglehetősen gyengék. Azonban, amikor nagy elnyomókra kerül sor, mint például Kína, amely nem csak az embereket nyomja el, hanem rengeteg embert kivégez, még akár kisebb szabálysértések miatt is, hallgatunk, és az lenne a kérdésem, hogy miért nem alkalmazzuk ugyanazokat a szabályokat minden országra. Elnök asszony, hát ez egy nagyon forradalmi jellegű változás lenne, Mieló úr, aztán pedig a tanács következik. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bronz úrnak mondom, hogy teljes mértékben egyetértek vele. Úgy hiszem, hogy ezzel kapcsolatban, ami Zimbabvéről mondott, hát nagyon gyakran Zimbabvéban nem kisebb bűncselekményekért végeznek ki embereket, hanem semmilyen bűncselekmény miatt, tehát akármi ilyen okból ki lehet végezni valakit és nekünk, nyugati országoknak először is arra kell törekednünk, hogy az ország méretétől függetlenül, körülményektől függetlenül, például mint Kína esetében, ne relativizáljuk azt, ami Zimbabwe-ban történik, olyan példákkal, amelyek sértőek olyan emberek számára, akik az emberi jogokat akarják védeni. Sem Kínában, sem Zimbabvéban, semmilyen más országban nem szabad megengedni, hogy bármilyen rendszer, bármilyen rezsim véleménye, véleményük miatt fogva tartson embereket, vagy akárki is végezze őket. De ez persze nem csökkenti annak jelentőségét, ami Zimbabvéban történik. A törvény és az emberi jogok tiszteletben tartása mindenképpen szempont. Egyetértek azokkal, akik az emberi jogokat védik bármilyen pontján a Földnek, Zimbabvéban vagy Kínában egyaránt, és az ártatlanok ellen elkövetett terrorcselekményeket pedig mélyen elítélem. Olyan emberek ellen elkövetett terrorcselekményekről beszélünk, akik az ég adta világon semmi rosszat nem tettek. Kiemelném még egyszer, hogy ami az emberi jogok korlátozását illeti a terrorizmus elleni küzdelem nevében. Ezt azért említem, mert ami a listákat illeti, nagyon gyakran az emberek azért maradnak ezen a listán, mert nem tudják megoldani ügyüket. Nagyon sok országban, mint például hazámban, vannak emberek, akik éveket töltenek ítéletre várva, azért, mert a bírói rendszer nem tud választ adni ügyükre. Nem tudnak hitelt felvenni, nem tudnak adminisztratív vagy politikai szerepet vállalni, azért mert éveket töltenek ilyen függő helyzetben. Tehát elnök asszony, vannak relatív értékek, és ezek pedig az elnök asszony félbeszakítja. Azért szakítom félbe, mert a tanácshoz szeretném kérdezni, hogy a tanácsnak akar-e valamilyen kérdést feltenni képviselő. Bronszúrral egyetértek a kérdésemben, úgyhogy egyáltalán semmi más nem akartam mondani. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Tehát akkor a jogalapról kérdezünk, illetve arra vonatkozóan, hogy van-e új javaslat, illetve, hogy a megközelítés mennyire koherens, miért vannak itt egyes országok, mások pedig nem, és az átmeneti, administratív jellegről kérdeznénk, amikor az emberek gyakorlatilag korlátlan ideig maradhatnak ezen a listán. Ezek lennének a kérdéseink. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta újra a szót. Köszönöm szépen, akkor válaszolnék a kérdéseire. Ami az első kérdéskört illeti a jog, jogalapra vonatkozóan. Ez a szakbizottság bizonyára tudja, hogy a tanács a javaslatot a 881-es rendelettel kapcsolatban előterjesztette, és az új szerződés értelmében tudják, hogy változik a helyzet, de nem került még elfogadásra a tanácsi határozat, úgyhogy várjuk a parlament véleményét, éppen annak biztosítására, hogy ezt figyelembe vehessük, mielőtt ez a rendelet elfogadásra kerül. Ez tehát a szándékunk az eljárás tekintve ebben a kérdéskörben. A terrorista tevékenységek finanszírozás és a koherencia volt a másik kérdéskör. A politikai döntések, amelyekről jelenleg tárgyalunk, bizonyos kérdéseket és bizonyos országokat tekintve, mint ahogyan ezt már elmondtam a bevezetőmben, olyan intézkedések, amelyeket globális kontextusban kívánunk hatékonyabbá tenni. Ezeket az Európai Uniónak kell saját magának elfogadnia, hiszen korlátozottabb a hatáskörük. Ahol, ahol azonban politikai szempontból fontos, ott ott egy speciális országnak kell egy, egy intézkedéssel segítenie, hogy a saját politikáját változtassa demokratikusabbá. Ami az átmeneti adminisztratív intézkedéseket illeti, ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy igen, vannak adminisztratív jellegű intézkedések, de ezeket a nemzeti hatóságokra alapozva ö, foganatosítják. Ezek alapja mindig egyfajta jogi, bírósági döntés, illetve határozat. Gondolok itt például ugye a különböző bankszámláknak a befagyasztására és a többi. Ez a hat hónapos áttekintés jelentéstétel egy nagyon fontos momentum, fontos, hogy ez valóban megtörténjen, hiszen hat havonta lesz egy döntés arra vonatkozóan, hogy bizonyos listán szereplő személyek vagy szervezetek továbbra is rajta maradnak, avagy sem. Ami pedig a 1267-es határozatot illeti, a talibán lista, amikor ezt a döntést meghozzuk, akkor felkínáljuk azt az esélyt, hogy felmérjük a helyzetet, és ennek értelmében értékeljük a lehetőségeket. Ezek az autonóm listázások oda vezettek, hogy 20 embert levettek, hat szervezetet ugyanúgy, tehát ezek már nem szerepelnek a listán mára. Elnök, köszönöm. A módosítók benyújtása az állásfoglalás indítványra vonatkozóan december 3-a, tehát holnap után déli 12 óra, és itt a Libén belül a szavazás december 7-én lesz, jövő hétfőn, ha nem tévedek, és úgy gondolom, hogy a plenárison pedig most Strasbourgban kerül sor ugyanerre. Köszönöm szépen! Akkor az utolsó napi rendi pontunkra térünk rá. A bevándorlási kapcsolattartó hivatalok hálózatának létrehozása, Diaz nem ére kapszót elsőképpen a jelentéstevő. Bueno, pues muchas gracias, señor. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Ahogyan önök is tudják, ez a jelentés Ezzel a jelentéssel kapcsolatban már há- harmadszor találkozunk itt a szakbizottságunkban. Egyes újdonságok felmerültek, és fontosnak tartom, hogy ezekről tudjanak. Egyes újításokról egyébként úgy fél órával ezelőtt értesültem jól magam is, köszönhetően annak a hatékony hozzájárulásnak, amelyet Emilio Di Capitánitól kaptam, aki tájékoztatott a legújabb fejleményekről. A jelentéshez számos módosítást terjesztettek be, Guillaume asszony 8-at, Wikstrom asszony 5-öt, Killer asszony 4-et, és aztán pedig Flotr és Keller asszony 3-at, Poszkurt 2-t, és Tavares úr 2-t. Először is szeretném hálámat kifejezni, ugyanis ezek a módosítók hozzájárulnak, hogy egy jobb jelentés szülessék a következő, hogy még van időnk, vannak módosítások, például azok, amelyek a jogi szemantikai megnevezésekre vonatkoznak, amelyek meghatározzák az illegális, illetve szabálytalan bevándorlást. Itt egy kompromisszumra törekszem, megpróbálom elkerülni azon kifejezések használatát, amelyek nem szerencsések. Én magam az irregular vagy clandestine kifejezést szeretném használni, nem pedig az illegális bevándorlás kifejezést. De mi történt? Hát az történt, hogy egyes tagállamok, egyes tagállamokban az illegális dimenzió a büntető törvénykönyvben szerepel, más tagállamokban pedig, mint hazámban, ez egy administratív dimenzióval rendelkezik, nem pedig büntetőjogival, úgyhogy egyes tagállamok elfogadnák, hogy az illegális kifejezést kivegyük a szövegből, mások azonban azt mondják, hogy ebben az esetben már nemzeti hatáskörbe avatkozunk. Úgyhogy ez a kompromisszumos indítvány, amelyet én magam fogok beterjeszteni, illetve felajánlani önöknek, a módosítóknak, ez az lesz, hogy sem a szabálytalan, sem pedig az illegális bevándorlást nem fogjuk használni, hanem a clandestine tiltott bevándorlást. Azt hiszem, hogy ezt egyébként a konfliktusos felek, illetve vitás felek is el tudják fogadni, de én már előre mondom, hogy ellenzem, hogy illegális bevándorlásról beszéljünk a szövegben, ezért törekszem a kompromisszumra tehát a clandestine kifejezést kívánom használni, vagy pedig az irregular szabálytalan szót. A többi módosítót gond nélkül el tudom fogadni, és vannak olyanok, amelyeket nem tudok elfogadni viszont egyértelmű okokból, vagy pedig olyan okokból, amelyek a rendelet tervezet hatáskörén kívül esnek. Ezekkel kapcsolatban megjegyzéseket fogok tenni, és igyekszem majd a lehető legnagyobb konszenzust elérni. Ugyanis együtt döntési problémával állunk szemben, ezért különösen fontos, hogy magas szintű konszenzus alakuljon ki. Az az újdonság, amelyről Emilio épp az imént tájékoztatott, ez egy olyan kérdés, amelyet én már felületesen láttam, hát fél óra alatt nem tudtam átnézni, de szerintem elfogadható, és ez pedig az, hogy az Európai Bizottság a jogalap megváltoztatását javasolja. Talán emlékeznek rá, hogy a jogalap eddig a 63 per 3b cikk, illetve 66-os cikk az Európai Uniót létrehozó szerződésből, most pedig a bizottság azt javasolja, hogy változtassuk meg a jogalapot a következők szerint. Ezen túl a 74-es cikket fogjuk használni az Európai Unió működéséről szóló szerződésből, ezen kívül pedig azt javasolja, hogy a 79-es cikket alkalmazok ugyanebből a szerződésből, ez a migrációs politikára vonatkozik, és célként pedig a kettes bekezdést, a 2C bekezdést javasolja, amely a tiltott bevándorlásról szól, illetve a szabálytalan tartózkodásról tehát itt megint csak nem használja az illegális kifejezést. Lisszabonnal mi történik viszont? Hát az, hogy probléma nélkül használhatjuk azt a jogalapot, amelyet a bizottság javasolt, bevezetve a szabálytalan bevándorlást, ez pedig a 79a cikkhez kapcsolódik szorosan, amely a szabályos bevándorlásról is beszél, ez a jelentésünk hatáskörébe tartozik, és a tartós, szabályos bevándorlásról szól. Tehát úgy gondolom, hogy a 74a cikk bevezetését elfogadhatjuk. Ami az eljárást illeti, mivel januárig vagy februárig van még időnk, megnézhetnénk nagyon részletesen a jogalapot, amelyet a bizottság javasolt, ugyanakkor viszont folyékonyabb tárgyalásokat is folytathatnánk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb konszenzust kialakítsuk. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon köszönöm elnök asszony. Elnök, köszönöm Diaz Demére úr. Valaki szeretne szólni a módosítók szerzői közül, Tavares úr tessék. Nagyon köszönöm elnök asszony. Egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, ami a terminológiát illeti. Úgy gondolom, hogy az egyetlen forma, ahogyan a témában előreléphetünk, az az, hogyha nyelvi szigorra töresz, törekedünk és jól lehet a bevándorlással kapcsolatos ideológiai elképzelések nagyon közel állnak a szívemhez, ebben az esetben el kell ezt felejtenünk annak érdekében, hogy nyelvi korrektséget valósíthassunk meg. Ennek vételével nem tudom, hogy ez a javaslat helyzetünkön javít-e vagy sem. Egyetértek azzal a szándékkal, hogy kompromisszumra, konszenzusra jusson a jelentéstevő ezen terminusok használatánál, de a clandestine kifejezés talán korlátozottabb, mint a szabálytalan irregular. Ezért tehát nem a bevándorlás jelenségét kell értékelni, hanem azt, hogy eléggé széles körül legyen a használt kifejezés, hogy maga alá vonja azt a valóságot, amelyel szembe kell néznünk. Van tiltott bevándorlás, illetve van olyan is, amely nem tiltott. Tehát a szabálytalan véleményem szerint sokkal szélesebb körül, mint a tiltott clandestine. Úgyhogy a jelentéstevővel egyeztetnék azzal kapcsolatban, hogy az illegális kifejezés az nem helyes, és azt ki kell zárnunk, hiszen ugyanakkor viszont a két kifejezés közül, clandestine vagy irregular, kell valamilyen konszenzusos megoldást találni. Annak érdekében, hogy a pontatlanságot elkerüljük. és kihasználnám, hogy szót kaptam, a többi módosító indítványomat is szeretném magyarázni, amelyek problémát jelenthetnek. Mert a kapcsolattartó hivatalnokok esetében folyamatos kapcsolatban kell állniuk egymással. Az eredeti szövegben pedig csak a Frontexről esik szó. Napról napra kapunk híreket arról, hogy létre fog jönni a bevándorlási, illetve menekültügyi támogatóhivatal, hogy hol lesz annak a székhelye, úgyhogy a kapcsolattartó hivatalnokoknak velük is kapcsolatban kell maradniuk. Aztán a menekültek hazatelepítése. Mindig újabb és újabb missziók bukkannak fel, amelyek a támogató hivatal hatáskörébe tartozhatnak. Ami pedig a bevándorlási európai politikák kezelését illeti, illetve a migráció jelenségének kezelését, ezzel kapcsolatban remélem, hogy konszenzus alakulhat ki, annak érdekében, hogy a bevándorlási kapcsolattartó hivatalnokok folyamatos kapcsolatban legyenek nem csupán a frontex hanem a támogató hivatallal is. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Thank you, Mr. Tavares. Next. Köszönöm szépen, Tavares úr Keller asszony, és utána Gion képviselő a során. Köszönöm. A módosító indítványaink két irányba mutatnak. Először is szeretnénk olyan rendszert, amelyben az Európai Parlament tájékoztatást kap arról, hogy ki milyen munkát végez, mi a munka eredménye, mert erről nincs szó a javaslatban eddig. A második dolog. Úgy gondoljuk, hogy ha a bevándorlási kapcsolattartók a saját orsz, országukban, és abban az országban, ahol tevékenykednek, illegális bevándorlás nyomaira bukkanak, akkor fontos tudniuk, hogy mi a helyzet az adott országban. Az emberi jogok tekintetében mit tesz a kormány, a hivatalok a bevándorlásokkal, mik az indokok, ami miatt az emberek elmenekülnek ezekből az országokból. Tehát mi ezeket a kérdéseket külön kell választanunk, hogyha a szabálytalan vagy törvénytelen bevándorlás ellen kívánunk fellépni. Köszönöm, Guillaume asszony. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy még ne hozzunk végleges döntést a szemantikai kérdésekről, tehát hogy milyen szavakat használjunk, de azért valamivel kicsivel többet tehetnénk. A e, clandestine szó például e, mit takar pontosan, és a módosításokban milyen értelemben alkalmazzuk. Szerintem még e, ezen dolgoznunk kell, ezeket a kérdéseket vizsgálnunk kell. Azután, ami azt a kérdést illeti, ami a ügyjel függ össze. Abból, amit eh, Tavari eh, kollega elmondott, én is fontosnak tartom, hogy legyen kapcsolat a két hivatal között, legyen párbeszéd, eh, legyen együttműködés, próbálják meg a mozgástereket kölcsönösen behatárolni, és próbáljuk meg jobban behatárolni azt, hogy milyen mozgástere lesz a bevándorlási kapcsolatartók hálózatának a jövőben. Azt hiszem, hogy szeretnénk mindent nagyon kiterjeszteni, összekapcsolni, de lehet, hogy ez nem nagyon célra vezető. Végül még egy utolsó észrevételt szeretnék tenni. A szövegben, amiről beszélünk, azt olvashatjuk, hogy fél évente kell jelentést készíteniük a kapcsolatartó tisztviselőknek a tanács felé. Nos, én tavaly novemberben azt kértem, hogy a három utolsó fél éves jelentéshez férhessek hozzá, de még mindig nem kaptam választ erre a kérésemre. Úgyhogy mi türelmes vagyok ugyan, de azért, hogyha itt valóban nagyon oda akarunk figyelni arra, hogy ezeket a féléves jelentéseket az Európai Parlament is megkapja, hát akkor le kell szögeznünk, hogy ez eddig nem működött. Bronsz úr az utolsó hozzászóló a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az az elgondolás, hogy már most egyezzünk meg az alkalmazott szóhasználatról, ez túl korlátozó. Giorgio és elmondta, hogy a korlátozó szóhasználat korlátozása a gondolkodást, a vitát is korlátozza. Ezért Ugye a migráció, bevándorlás néha illegális, néha nem, ez az adott országtól függ, hogy hogyan dönt. Én azt javaslom, hogy minden személy a saját nyelvét használhassa, a saját felvetései, illetve meggyőződése alapján. Azt hiszem, hogy ma délelőtt is ugye el meghallgattuk azt, hogy ne bonyolódjunk itt ideológiai vitákba, és azt hiszem, hogy ez a figyelmeztetés erre a vitára is érvényes. Köszönöm, Franz úr. Hogyha más nem kíván hozzászólni, a raportőri a szó. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han intervenido. A ver, Köszönöm szépen a hozzászólásokat mindenkinek. Con referencia al, al comentario. Szeretnék utalni arra a megjegyzésre, amit a legutóbbi tárgyalásokról mondtak, ami az érveléseket illeti. A kompromisszumok esetében, például pártomnál, illetve pártomon kívül, azzal kapcsolatban, hogy az illegális kifejezést kivegyük a szövegből, ez az egyik legfontosabb. A másik pedig, B pont mondhatnám, hogy nem csupán szemantikai kérdésről van szó, hanem szemantikai és jogi kérdésről. És mivel alapvetően és ilyen sorrendben egy jogi és szemantikai kérdésről esik szó, a megállapodást ezért kell konszenzus alapján létrehozni, amely nemzeti jogot nem sért. Ezért tehát egyetértek az A ponttal, azt mondom, hogy a B-ről is tárgyaljunk. Ezért javasoltam, hogy a clandestine kifejezést használjuk, ugyanis tapasztalataim alapján a bevándorlás elleni küzdelem, a tiltott bevándorlás elleni küzdelem, és a migrációs jelenséggel való elkötelezettségem, amely egyébként annyi mindennek a forrása, az er- származási, illetve befogadó ország esetében egyaránt azt gondolom, hogy ha alapvetően részletesen ismerjük a valóságot, akkor a konszenzus érdekében egy olyan kifejezést kell használnunk, amelynek jogi és szemantikai szempontból lefedi azt a kifejezést, amelyet az imént vitattunk. Azt hiszem ez egyébként a nagyon érdekes hozzászóláshoz kapcsolódik, amelyet Tavares úrtól, Guillaume asszonytól, illetve Bronsz úrtól hallhattunk. Aztán egy másik szó, ami a menekültügyi támogató hivatalra vonatkozik. Én egyáltalán nem ellenzem azt, hogy a támogató hivatal a Frontex csoport, illetve a Frontex és kapcsolattartó hivatalnokok közötti csoportnak a részét képezze. Ez mit jelent? Emlék, egyet kell értenünk a tanácssal, ugyanakkor viszont nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a célokat, amelyek a szemünk előtt kell lebegjenek ezen módosító javaslat esetében. Nem fogom most ezeket felolvasni, de módosítókat arra kérem, hogy olvassák el ezt, tehát nem ellenzem elvből, hogy a menekültügyi támogató hivatal részt vegyen ebben a folyamatban, ugyanis a késedelmek ellen, a halasztások ellen nagyon keményen küzdöttem itt a szakbizottságban, és az ellen is, hogy a menekültügyi alapot használjunk, ez 628 millió euró, annak érdekében, hogy ebből áttegyenek pénzt, és az alapján hozzák létre a menekültügyi hivatalt. Ugyanis más-más forrásból kell ezeket az intézményeket finanszírozni. Ami pedig az emberi jogokat illeti, a jelentés tartalmaz egy utalást az emberi jogokra a származási országokban. Ezt Keller asszonynak mondom. Ez véleményem szerint benne van már a szövegben, de hogyha gondolja, hogy hiányzik, beleírhatjuk, ugyanis nagyon határozottan meg lehet állapítani, hogy milyen az emberi jogok helyzete ezekben az országokban, általában nem a legjobb. Ezt mindannyian tudjuk. Aztán Guillaume asszony pedig utalt a hat hónapos féléves jelentésekre, fontos lenne, jó lenne, hogyha információt kaphat, kapna erről, amit szeretne, remélem meg is kapja, ugyanis így módon megismerhetnénk végre ezen fél éves jelentések tartalmát. Nagy ellentmondás vita volt ezen jelentésekkel kapcsolatban. És hát persze, ha a parlament hozzáférhetne ezekhez a jelentésekhez, akkor azon az úton járhatnánk, hogy végre értesülhetnénk arról, hogy mi szerepel ezekben a jelentésekben. Úgyhogy én bátorítom önt, és csatlakozom is ahhoz, hogy próbáljuk meg megtudni, mi szerepel ezekben a jelentésekben. Úgyhogy elnök asszony, nagyon gazdag ez a vita, egy nyitott vita, de megint csak a konszenzus alapján szeretnék eljárni, konszenzusos jelentést akarok készíteni, és figyelembe akarom venni a különböző szempontokat. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy egyenlő helyzetben vagyunk a tanácssal. Nem tudom, hogy lesz-e ötödik alkalom, hogy ezt megbeszéljük, illetve, hogy pontosan, világosan lássuk a jogalapot, amelyet a bizottság javasolt, amire utaltam egyébként, és amelyel kapcsolatban semmilyen ellenvetésem nincsen, nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az együttműködés szellemisége tapasztalható, mindenki kész arra, hogy a lehetséges kompromisszumot vitassa meg. Nem tudom pontosan, hogy a bizottság szeretne szólni, azt hiszem, hogy nem. Nos hát akkor úgy tűnik, hogy a délelőtti napi rendünket lezártuk, ez kiváló hír, és délután háromkor újra találkozunk.